Buongiorno. Accomodatevi, prego. Jó napot kívánok, kérem, hogy foglaljanak helyet. Tehát üdvözlök mindenkit. 2014-ben ez az első ülésünk ebben a körben. Szeretnék mindenkinek, kicsit megvégkésve bár, de boldog új évet kívánni, jobb később, mint soha alapon. és sok sikert kívánok az idei munkához. Azzal kezdeném a mai munkát, hogy a jegyzőkönyvet jóvá hagyjuk. Van-e esetleg valakinek ellenvetése vagy észrevétele a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan? Udátom nincsen. Úgyhogy mivel senki nem kérte a napirend módosítását, ezért jóvá hagyhatjuk a napirendet, és most az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadására térünk rá. November 4-én, 5-én, illetve december 2-án volt ülésünk. Az erre vonatkozó jegyzőkönyvek elérhetőek az ülés dokumentumai között. Ha valakinek van észrevétele ezzel kapcsolatosan, kérem, hogy az ülés vége előtt tájékoztassa erről a titkárságot, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, illetve hogyha a mai ülés végéig nem jelentenek be ellenvetést, akkor olyan veszem, hogy a jegyzőkönyveket elfogadtuk hogy nem szeretem, amikor más a hangerősségként kint megjön. A bizottságnak eh, a közleményével kapcsolatosan vannak-e észrevételek? Úgy látom, hogy nincsenek, de a bizottságnak most megadom a szót. Peter Wait, úr, ha jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy majdnem jól mondta ki a nevemet. Három kezdeményezést szeretnék megemlíteni, amelyekre idén lehet számítani. Az első egy közlemény a magánszektorral kapcsolatosan ennek a megerőstésével összefüggésben. Áprilisban, idén áprilisban tervezzük ennek az elfogadását, és feltárjuk majd a fejlődő országokkal kapcsolatos fejlesztési lehetőségek körét, illetve a stratégiának a, a kidolgozását a stabil és inkluzív növekedésre nézve a magánszektor bevonásával. Másodszor egy jelentést fogadunk el az Európai Unió és a tagállam általi végrehajtások, a tagállamok általi végrehajtási munkáról az élelmiszerbiztonság területén. Júniusban fogadjuk tehát ezt el. Az élelmiszer és élelmiszerbiztonság, mezőgazdaság területére vonatkozik ez, és harmadszor pedig egy éves jelentést fogadunk el az Unió fejlesztéspolitikának végrehajtásáról 2013-ban. Tavaly járt le úgymond a több éves pénzügyi keret időszaka, így áttekintjük az egész időszakot, áttekintve az eredményeket és levonva a tanulságokat. Ezeket szerettem volna az első fél évre való tekintettel elmondani. Köszönöm, elnök asszony! Bene. Ah, abbiamo ricevuto due domande per la Commissione. Köszönöm szépen. Két kérdést kaptunk a bizottság számára. Görinc úr azzal kapcsolatosan kérdezett, hogy a WTO konferencia, Bali konferencia a fejlődő országokkal kapcsolatosan milyen hatással járt a munkánkra. A második kérdés pedig Sargentini kollégától a, sugar, a, cukorkoltákkal kapcsolatosan. Ezek a kérdések is szerepelnek az önöknek átadott dokumentumos, dokumentum dosszéban. Kérem a bizottság képviselőt és Szerzsentini asszony kérdését válaszolja meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megragadnám ezt a lehetőséget, hogy választ adjak a felvetett kérdésre. a témával foglalkozó igazgatóság vezetője vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli Sargentini asszony kérdését. A következőképpen lehet ezt összefoglalni. A cukorágazat helyzete, az EU reform hatása, a az kapcsolódó intézkedések hatásának mérése, kilátások az AMSP végrehajtásában, lehetővé téve az erőforrások legnagyobb kifizetését, a gazdasági diversifikáció elősegítése az erre vonatkozó stratégiákat is beleértve a cukornádiparban. A bizottság azzal kezdte a munkáját, hogy feltárta azokat a lépéseket, amelyek a cukorkvóták törléséhez vezettek, és az AKC országok összefüggésében vizsgáltuk ezt meg az új kereskedelmi környezet összefüggésében. A cukorkvóták megszüntetése egy reformnak az utolsó lépése, 2006-ban döntöttük el ezt a reformot, és a 2006-os cukorrendtartás reform 1,2 milliárd eurós csomag volt, az volt a célja, hogy a termelők számára csökkentse azt a hatást, amelyet a cukor árak az Európai Unióban való 36%-os csökkenése okozna. Segíteni kívántunk a termelőknek, hogy diversifikálják a cukortermelést. Az érintett országok meghatározták a saját országspecifikus alkalmazkodási stratégiájukat a saját helyzetükhöz, szükségleteikhez igazítva. Fidzsin a csendes óceáni térségben járt egy delegáció ezzel kapcsolatosan. A Fidzsi kormányzat egyébként 2006-ban kidolgozott egy átfogó stratégiát erre nézve. Ez a segítségnyújtás mindig is ideiglenesnek volt számva, 2013 után nem kívántunk már ilyen támogatást nyújtani. Az eszköz végrehajtása a tevékenység lezárásáig folytatódik, az egyes pénzügyi megállapodásokban és határozatokban megfogalmazott feltételek alapján. Több mint 300 millió eurót lehet még leszerződni, és körülbelül 500 milliót kell kifizetni, a kollégáim majd kiosztják ezt az ábrát, ebből pontosan fel lehet mérni a helyzetet, az elsődleges kötelezettségvállalás a szerződéssel kapcsolatosan és a kifizetésekkel kapcsolatosan meghatároz egy ütemezést, egy ütemtervet. Ezt meg kell érteni, mert nem most ér véget ez a tevékenység, hanem a következő években fokozatosan vezetjük ki ezt a támogatási formát. Különböző intézkedések kapcsolódnak ehhez a döntéshez. Ezek az intézkedések folyamatos monitoring tárgyát képezik, és értékelés tárgyát, ahogyan azt a rendelet is kimondja. Az eddig elért eredményekről is szeretnék beszámolni, hiszen már eredményeket is fel tudunk mutatni a 2006-os reform folyamatával kapcsolatosan. Először is a kutatási munkánk alapján kiderült, hogy a döntéseknek fontos hatása volt arra, hogy a cukortermelés minőségét javítsa Mozambik, az elefántcsontpart is, illetve Kenya nagyon jó példa erre, illetve Tanzánia. Az is cél volt, hogy javítsuk az életkörülményeket, például Fiji esetében, ezt már említettem, vagy Belize esetében, és új országokra is kép kívántuk ezt terjeszteni Zambiára, Malavira. Harmadik pont. Környezetbarátabb cukortermelési gyakorlatokat segít elő ez a reformja Maikán, Mauritiuson és az Elefántcsontparton. Negyedik pont. A szervezeti kapacitások növelése a kistermelők esetében nagyon fontos kérdés volt Tanzánia, Mozambik, Zimbabwe, Malawi és az elefántcsontpart esetében, növelve a vidéki térségekben élő termelők termelési kapacitásait, javítva a párbeszédet az érdekeltek között. Jamaikában és Kenyában is voltak erre példák, illetve a szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az eh, átláthatósághoz, a koordinációhoz és az ágazat irányításához, ezek is fontos erőfeszítést képeztek. Végül pedig eh, új eh, termelőket is szerettünk volna bevonni a cukornát termelésbe, megerősítve a termelők társadalmi tőkéjét, mint Mozambikban, illetve más helyek, helyszíneken is, ezek az eredményeink az eddigiekben továbbra is folytatjuk a stratégia végrehajtását, hogy a 300 milliós szerződéses kötelezettségvállalást még végrehajtsuk, illetve az 500 milliót ki tudjuk fizetni a kötelezettségvállalásoknak megfelelően. Az Európai Bizottság elnök asszony 2013-ban az utolsó allokációt végrehajtotta, ez egy elsődleges döntés volt, a források 100 munkát kötelezettségvállalásban rögzítettük. Ez egy rugalmas eszköz a jog alap által kialakított korlátokon belül. Egy 60 milliós program, amelynek Fiji volt a kedvezményezetje, ezt átvittük egy másik kezde, kedvezményezetre, mivel 2006 végén egy állampucs történt Fidzsin, és a kotonú megalapodás 96-os cikke szerint erre lehetőség volt a támogatást tehát átvinni más területekre. A cukorral kapcsolatos tevékenységek nem kerültek kizárásra a nemzeti indikatív programok köréből. Ez nagyon fontos elem, hiszen a kotonói megállapodás érdemében a partnerséget és a gazdaszemléletet szeretnénk elősegíteni, hogyha az ország kérte azt, hogy a cukor ágazatban is együtt tudjunk működni, erre készen állunk, mint minden más esetben is, amikor vidékfejlesztésről van szó. 49 ország kérte az EU segítségét az élelmiszerbiztonsági, illetve mezőgazdasági területen. Ez egy nagyon fontos trendváltás az előző időszakhoz képest, hiszen akkor nem voltunk kellőképpen felkészülve az élelmiszer árválságra. 2008-ban bizonyára emlékeznek, hogy akkor tárgyaltunk az élelmiszer támogatási eszközről. Továbbá az alkalmazkodási folyamat az AKC országokban zökkenőmentesebb volt, mint amire számítottunk. Még növekedett is a cukor ára a piacon. A reform folyamat egybeesett a magas árak időszakával, illetve az EU piacon ugyanekkor ellátási hiány volt. Ezért az előre feltételezett 36%-hoz képest alacsonyabb volt a cukorár csökkenés a világpiacon. Az elnök közbevág. Szeretném kérni, hogy zárja le a felszólalását, hiszen más kérdésekre is válaszolnia kell majd. Köszönöm. Ennek az alacsonyabb mértékű csökkenésnek következményeképpen az AKC országok termelői nagyobb profitot termelhettek, nem csak az EU-val való kereskedelmükben, hanem minden más területen is. Az OECD és a FAO mezőgazdasági előrejelzései szerint továbbra is magasak maradnak a közeljövőben a cukorárak. Ugyanakkor, amikor csökken a világpiaci ár, akkor ennek következményei vannak, és eh, az exportőrökkel szemben eh, biztosítani kell a versenyképességet, a gazdasági biztonságot a karibi térségben is biztosítani kell a cukortermelők számára. Köszönöm. Thank you, Chair. And thank you to the commission. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak, hogy ilyen részletesen válaszolt. Nem tudom, hogy megkaphatnám-e ezt eh, a, az előadást, hiszen látom, hogy olvasta. Nagyon eh, fontos tudatában lenni, hogy csak 2017-ben jár le a cukortámogatási rendtartás. Nagyon sok ország nagyon várja már ezt a napot, például Dél-Afrika, amely nem vesz részt ebben a rendtartásban, úgyhogy 2017-től nagyobb eséllyel tudja majd nagyobb versenyképességgel értékesíteni cukortermelését. Minden esetre az AKC országok részéről úgy látom, hogy sok eredményt mutathatnak fel a bizottsága való kapcsolattartásban. A banánkérdést is hasonlóképpen fel kellene mérni. A WTO eredmények alapján kiderült, hogy nem lesz könnyebb a hozzáférés az AKC országok számára a piachoz. Nem voltak felkészülve erre a vállalkozások változásra, ezért a támogatást kell növelni, ők ezt kérik. Nagyra értékelem ezt a magyarázatot, amit ön adott, illetve értelmezni is tudom, de mivel nagyon fontos kötelezettségvállalások születtek, meg kell vizsgálni azt a körülményt is, hogy 2012-ben az AKC országok arról nyilatkoztak, hogy nem állunk még készen erre, és piaci összeomlás várható. Az Egyesült Királyság környezetvédelmi minisztériuma tavaly októberben kiadott egy jelentést, amelyben szintén nehézségeket jeleztek előre. Ezt is figyelembe kell vennünk, hogy ez nem csökkenti az erőfeszítéseink értékét, mégis fel kell tenni a kérdést, hogy készen állnak-e erre a változásra az AKC országok, és tehetünk-e még ennél többet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismét a bizottság képviselőjének adom meg a szót, hiszen most lehetősége van Görenc úr kérdésére válaszolni. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bizottságnak. A WTO tárgyalásokkal, bali tárgyalásokkal kapcsolatban küldtem egy kérdést, és a fejlesztési vonatkozásokra kérdeztem rá. Emlékszünk, hogy a kereskedelmi tárgyalások ezen fordulója különösen fejlesztési aspektusokra fókuszált. Én azt szerettem volna tudni, hogy a bizottság hogyan ítéli meg a tárgyalások hatását a fejlődő országok vonatkozásában, a jelenlegi helyzethez képest mit hoz majd a jövő? Tudjuk, hogy vannak jelentős eltérő vélemények és bizonyos nehézségek Indiával, erről az újságokban is olvastunk, ellentmondásos helyzetről. Azt szerettem volna tudni, hogy milyen hatással lesz a fejlődő országok agráriumára a balé fordulón hozott döntések. Köszönöm szépen. Most a bizottságé a szó. Okay. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Görins úrnak is. Uh, Jean Chalvanikot, I'm Head of Unit for Intrinsic... Jean Chalvanikot vagyok, a Kereskedelmi Főigazgatóságtól. Ebben a minőségemben sok más kollégámmal részt vettem a Bali delegáció munkájában. A parlament részéről is egy nagyon fontos uh, delegáció vett részt uh, ebben az egyeztetésben, Morea professzor vezetésével. A Bali konferencia sikernek mondható. Szerény siker, hogyha összességében tekintjük az ambiciózus célokat, amelyek szerepeltek már 2001 óta a tárgyalási forduló mandátumában. Mégis sikerez, hiszen sok éve először sikerült teljesíteni a terveket ezen a szinten, vagyis a kereskedelem könnyítést útjára tudtuk indítani a WTO megállapodások meglévő korpuszához hozzá tudtunk tenni egy újabb megállapodást hosszú idő óta először, a fejlesztési kérdésekhez is kapcsoltak a tárgyalások, ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány szót szólni. A mezőgazdaság tekintetében a legfőbb kérdés, amit sikerült megnyugtatóan megoldani, az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódik. Ez egy olyan kérdés, amelyet India vett napirendre, hiszen az volt a tapasztalata, hogy az a rendszer, amelyet a tartalékaival, tartalék élelmiszer tartalékával kapcsolatosan bevezetett olyan alkalmakra, amikor a népesség ellátására nem elégséges az az évi termés. A, az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokkal ütközött. Az a megállapodás született Balin, hogy India egyelőre tovább alkalmazhatja ezt a rendszert, addig, amíg végleges megoldást nem sikerül kidolgozni körülbelül 4-5 éven belül. Ez egy átmeneti megoldás tehát, de végleges megoldást kell előbb-utóbb találni 2017-ig. Aztán volt néhány konkrét kérdés, amelyekben döntés született a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatosan. Egy konkrét célzott monitoring mechanizmust alakítottunk ki, egy nyomonkövetési mechanizmust, amely a WTO rendszerén belül különböző rugalmasságokat tesz lehetővé, illetve az LDC szolgálatokkal kapcsolatos mentességről is beszéltünk. Ez egy rendszer, amely lehetővé teszi a gazdagabb országoknak, hogy előnyös feltételeket nyújtsanak export tekintetében a kevésbé fejlett országoknak, anélkül, hogy ugyanezt a könnyítést más országoknak is meg kelljen adniuk. Illetve az eredet szabályok egyszerűsítésével kapcsolatosan is iránymutatásokat fogadtunk el, ez a gazdag országok felé irányuló export tekintetében lehet könnyítés a fejlődő országok számára, illetve a kereskedelem könnyítéssel kapcsolatosan ez egyfajta nemzetközi adminisztratív kódex, kódex, amely a vámeljárásokat egyszerűsíti le, és lehetővé teszi az importeljárások egyszerűsítését, hogy el tudjuk kerülni az olyan helyzeteket, amelyekkel nagyon gyakran találkozunk sajnos, hogy hónapokig feltartóztatják a konténereket a kikötőkben, a vámeljárásra várakoztatva őket. Ez nem jó senkinek, sem az exportőrnek, sem az importőrnek, különösen, hogyha romlandó termékekről van szó, vagy akár gépekre, amelyekre szükségük van a cégeknek. Tehát fejlesztési szempontból annak ellenére, hogy a WTO-nak megállapodásoknak van egy ilyesfajta imázsa. Ez nem húzható rá mindenkire azonos, azonos módon. Különösen a fejlődő országok tudják ezt kihasználni. A kötelezettségvállalásokat három kategóriába osztottuk. Elnézést, mondja az elnök, kérem, fogja rövidre. Egy pillanat. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy három kategória került meghatározásra, amelyek alapján a fejlődő országok a kötelezettségeiket teljesíteni tudják, illetve támogatást kaphatnak annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesíteni tudják. Ez tehát egy fokozatosságon alapuló rendszer. A fejlettség szintjéhez mérten határoz meg kötelezettségeket, és lehetővé tesszük a kevésbé fejlett országoknak, hogy minél gyorsabban vezessék be ezeket a rendszereket, és így a legkevésbé fejlett országoknak is ilyen támogatást tudunk nyújtani. Köszönöm szépen a kérdést, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Görenc úr. Köszönöm a bizottságnak a választ amely igen részletekbe menő volt, még lehetett volna, ha időnk lett volna arra még részletesebb, Kérném, hogy írásban is legyen szíves a válaszát megadni nekem. Azt gondolom, hogy a szakbizottságunkban minden tagot érdekelne ez. Különösen azok az árnyalatok érdekelnének, amelyeket az előadása utolsó részében fejtegetett a különböző kötelezettségvállalásokról, amelyeket Balin vállalt a bizottság. Ezeket részletekben menőbben is szeretném látni írásban. Köszönöm. Diamo il benvenuto al direttore generale. Köszönöm szépen. Az ECO főigazgatóságtól a főigazgatót szeretném itt üdvözölni. A szíriai és a közép-afrikai köztársaság válságairól kell beszélnünk sajnos. Nagyon sürgős tárgyalunk ezekről a helyzetekről. Dél-Szudánban a politikai feszültség erőszakos, az erőszak elharapozásához vezetett. Több mint 400 ezeren menekültek el Dél-Szudánból és több ezren haltak meg, illetve sebesültek meg. Sorensen úr, most önnek adok szót 20 percben. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Czaniki, and... Köszönöm szépen, Czaniki asszony, köszönöm szépen, hogy lehetővé tették a számomra, hogy a bizottságot tájékoztassam. Három a rendkívül komoly humanitárius válsághelyzetről kell beszélnünk. Ezek jelenleg is folynak, zajlanak. Új kihívásokkal kell manapság megküzdenünk. Szokatlan a helyzet. Három úgynevezett három szintű sürgősségi ö, állapottal van ö, dolgunk. A Dél-Afrikai Köztársaság, Fülöp-szigetek, valamint Szíria helyzetével kell foglalkoznunk, de mellett a dél-szudáni helyzettel is foglalkoznunk kell. Ez tovább nehezíti a helyzetet, és nagyon nehéz dolgunk van, ezekkel a válsághelyzetekkel kell foglalkoznunk. Én biztosítani szeretném önöket arról, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az általunk végzett munka az, hogy az ENSZ ügynökségek humanitárius munkája lassan, lassan kifizetődjön. Van egy új eszköz, az, hogy ezt a harmadik fokozatot rendeltük el a vészhelyzettel nem foglalkozó személyeket kivettük, és lassan kifizetődik az eddig elvégzett munka, remélhetőleg ez hogy reményt ad a jövőre nézve. A munkatársaimnak is szeretnék köszönetet mondani. Dél-Szudán esetében a humanitárius munkát végző partnereink egy része ki kellett, hogy vonuljon a térségből, nekünk sikerült ott maradni, és ez nagyon-nagyon fontos számunkra is, az önök számára is, hiszen a helyszínen láthatjuk, hallhatjuk azt, hogy mi történik. A civil szervezetekkel tartjuk ott a kapcsolatot, próbálunk lelket önteni az emberekbe, és próbálunk a célra összpontosítani. Uh, Nem volt ez könnyű. Néhányan szabad napot kaptak, voltak ugyanis nehéz napjaik. A személyzetet megpróbáljuk kicserélni, áthelyezni. A civil szervezeteknek is szeretnék köszönetet mondani mert sokan a helyszínen, a terepen próbálják megállni a helyüket, nem mondok most neveket. De bátorság kell ahhoz, hogy Dél-Szudánban és a különböző helyeken, olyan helyeken, ahol csúnya dolgok zajlanak, megállják a helyüket, bátrak, hiszen nem biztos, hogy ki lehet majd később őket menekíteni, nem biztos, hogy le tud például egy helikopter ott szállni. Az EcoFlight stratégiailag értékesnek bizonyult. Minden járatot lemondtak, de ilyen helyzetben mi mégiscsak repülőket tudtunk a helyszínre küldeni, és a humanitárius segélyekkel foglalkozó személyzetet ki tudtuk menekíteni, és nyilván tudtunk másokat is kihozni ezekkel a repülőkkel, ha még volt hely ehhez azokra a gazdasági szereplőkre volt szükség, akikkel együtt dolgoztunk. A három válság helyzettel kapcsolatban nézzük csak külön-külön. Ami a közép-afrikai köztársaságot illeti, hát őszintén szóval láttuk, hogy ez fog történni. Nem arról volt szó, hogy nem sikerült odafigyelnünk erre korán. A jövőben azonban ezen el kell gondolkoznunk. Málin is hasonló volt a helyzet, és Dél-Szudán esetében is kicsit meglepett bennünket a helyzet. Bangiban, vagy pedig közép-afrikai köztársaságban is az ott zajló események, azok olyanok, amelyeket a tévé is közvetít, tehát valós időben lehet a tévén követni, ez nem jelent semmiféle újdonságot. De a válság ö, oka itt már nem vallási, etikai ok, hanem egész egyszerűen az emberek nem tudnak megélni, és ezért a kormányra, az ország vezetőire tekintenek az emberek, és aztán azt mondják, hogy elérkezett az a pillanat, amikor már nem bírják tovább a helyzetet. Ott vannak a fiatalok, nincs munkájuk, csoportokba szerveződnek, és ebből alakul ki a katasztrófa. Ez szomorú tény. Ez okozza azt is, hogy aztán az emberek akkor arra is visszatekintenek, hogy milyen etikai vagy valási csoportból érkeztek éppen de a tényleges ok az a fejlesztés hiánya, a fejlődés hiánya, és akkor ebből alakulnak ki a vallási etikai konfliktusok is. Ami az otthonukat elhagyni kényszerült személyeket illeti, a lakosság 25-30%-a teszi, már ilyen személynek minősül Gondoljuk csak el, hogy mi történik akkor, amikor ennyi ember elmegy, és nincs hová menniük. Rendkívül kényes a helyzet. Menekült a menekült táborokban. A repülőtéren a legrosszabb a helyzet, erről beszélnek, hiszen itt ez veszélyezteti az egyetlen kijutási, bejutási lehetőséget a nemzetközi szervezetek és a repülőt a banki repülőtéren keresztül érkezhetnek csak be az országba. De a repülőtér melletti menekült táborban már annyian vannak, hogy néha a repülő maga sem tud leszállni a repülőtéren. És még szeretnék itt valamiről beszélni, beszélhetnék itt most a vízhelyzetről, a táborokról, stb. arról, hogy az emberek egyik erről a másikra mennek, a muzulmánokról, stb. stb. De én most mást szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Ez pedig a következő. lassan kimerülnek a vetőmag készletek mm, és vannak olyan helyek, ahol egész egyszerűen felgyújtották a vetőmag tárakat. Így a következő betakarítás került veszélybe. A prioritások megvizsgálásakor ezt is meg kell néznünk, ügyelnünk kell arra, hogy a biztonság adott legyen, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon komoly problémák alakulnak ki az esős időszakot követően, és akkor majd ezt csak úgy kompenzálhatjuk, hogyha hatalmas mennyiségű élelmiszert szállítunk a helyszínre. Tehát nem csak pénzről van itt szó. Úgyhogy ügyelni kell arra, hogy ezt a helyzetet megelőzzük. És még valamiről tudniuk kell. Abszolút módon szükség van a biztonságra. Az a paradox helyzet fordult elő, hogy a tanácsban, a politikai bizottságban, hát én elmondtam, hogy általában nem mondanám ezt, de most elmondhatom, hogy a civil szervezetek önöktől kérik a biztonságot, vagy pedig kérve kérik önöket, hogy biztosítsák a biztonságot. Katonaságra van szükség. Alapvető biztonság nélkül ugyanis semmi sem biztosítható. Sem vizet, sem gyógyszert, sem élelmiszert nem lehet oda szállítani. Annyira érzékeny, kényes bizonytalan a helyzet az országban, hogy mindenképpen egyesfajta stabilizáló tényezőre szükség van. Én nem vagyok nagyon boldog, de azért mégiscsak örülök két dolognak. Ma a tanácsban véleményem szerint a misszió tekintetében majd lesz döntés. Nem voltunk ebben biztosak. Nekünk nagyon sok, sok vitánk volt ezzel kapcsolatban, nekik is de én eh, amar reménykedem, hogy végül is a tanácsi következtetésekben megfogalmazzák ezt a döntést. Az is kérdés, hogy ki lesz a fellépés, stb. De a biztonságról szóló üzenetet mindenképpen meg kell értetni. A franciák ilyen tekintetben nagyon nagy terheket hordoznak, és ez tisztelnünk kell, de az amerikaiak is légierőkkel, és az afrikai országok közül is néhányan hozzájárulnak a helyzethez. Valaminek azonban nagyon gyorsan történnie kell. Van egy másik rövid távú kérdés is, a lefegyverzés kérdése. A fiatal csoportok, a fiatalok csoportjai különböző fegyverekkel felfegyverkezve mozog az országban és a civil lakosságra nézve jelentenek ők nagyon nagy kockázatot, veszélyt. Tehát a humanitárius segély mellett arra kell összpontosítanunk, hogy mit kell még tennünk. El kell, kész, el kell gondolkoznunk még azon is, hogy hogyan lehet a lakosságot, vagy a szelek, szeleka katonáit táplálni. Élelmiszerre van szükség. Ezt is vizsgáljuk. A rádió adókat is működtetni kell, hiszen azok közvetítenek a falvakba, az embereknek tudniuk kell, hogy mi zajlik. A jó hír az, hogy van egyfajta politikai előrelépés, remélhetőleg bejelentik majd az elnök szemét, és majd lesz perspektíva, elmozdulhatunk a szavazások, választások felépítés, stb. felé. Azért mondom ezt, mert ha nem így járunk el, akkor eluralkodik a káosz. Az embereink nagyon bátrak, kimennek a falvakba, stb. De ha nincsenek ott, akkor minden összeomlik. És van még egy jó hír, most érkeztem ö, arról az ülésről, amelyet Krisztina Georgieva asszony szervezett meg, azért nincs ő ma itt, mert ott van gondoskodni szeretne arról, hogy a közép-afrikai köztársaságról szóló tanácsi következtetések azt tartalmazzák, amit szeretnénk. Utána fog ő ide érkezni, és akkor majd elmagyarázza a helyzetet. A jó hír tehát az, hogy fél millió dollárnyi nem számítottam még ki euróban ezt, körülbelül 400 millió eurónyi lesz, tehát ilyen kötelezettségvállalásról szól majd ez. Fejlesztési pénzek plusz humanitárius pénzek egyesülnek ebben. Az egyik része az adomány, egy része a világbanktól származik, hosszú távú kölcsön, de, mint mondottam, van tehát kötelezettségvállalás arra, hogy intelligens módon eljárjunk. Ami pedig a humanitárius koordinációt illeti, ez zajlik, folyik. Vannak ennek új vezetői is, a felépítés tekintetében klaszterekre, stb. oszlik az egész. Elhangzott az, hogy az a pénz, amelyre most javaslatot tettek, azt fel használni a scale-upra. Ezzel kapcsolatban az a gond, hogy nem megfelelő a képviseletünk a tartományokban. Ott nagyok a biztonsági problémák is. És hogyha Bangitól néhány száz kilométer eltávolodunk, akkor láthatjuk, hogy mennyire bizonytalan már a helyzet, ezzel is foglalkozni kell. Tehát, mint mondottam, fél millió dollár lesz CSDP misszió, és aztán természetesen meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehetne stabilizálni, vagy pedig újra alkotni a kormányt egyelőre légüres térben működünk ilyen tekintetben. Meg kell néznünk a tapasztalatokat, meg kell néznünk azt, hogy a mali tapasztalatok hogy néztek ki. Tehát a jó példákat kell elővennünk, és ezeket hasznosítanunk a helyszínen majd, azért, hogy ezen szegény embereknek perspektívát biztosítsunk. Rendben, nézem közben az órát is. Dél-Szudán. Hát ez valószínűleg furcsa az önök számára. Számomra is furcsa volt rájönni arra, hogy ez nem számított hármas fokozatú válságnak, holott ez ugyanolyan jegyeket hordoz magán, mint a másik két helyzet. Visszatérek majd az ENSZ-re ezzel kapcsolatban. Azt mondták, hogy ez egy már meglévő, egy korábban meglévő válság, ez harapódzott el, ezért nem számít hármas fokozatú válságnak. De ennek ellenére hármas fokozatúnak tűnik. Toby Lancer, a humanitárius koordinátorunk ott, ott maradt, kitartott, még akkor is, amikor már felszólították arra, hogy vonuljanak ki onnan. A mi embereink ott maradtak a helyszínen. Annak ellenére, hogy közben zajlottak a harcok és lövöldözések. Az Adiszi konferencia remélhetőleg majd előrelépést hoz. Alex Rondersnek szeretnék külön köszönetet mondani, ő az EU különleges képviselője a helyszínen. Ő gondoskodik arról, hogy az, ami egyfajta békeszerződésben, béka, béke megállapodásban szerepel, az az alapvető humanitárius szabályoknak megfeleljen. Ez nem könnyű feladat, de erre megpróbálunk odafigyelni. Mostanáig nem sikerült a finanszírozást biztosítani, de megnézzük, hogy mire van szükség, és hogy milyen esetekben lehetséges a scale-up. Szeretném egy valamire felhívni az önök figyelmét, van egy nagyon nagy aggályunk. A bizonytalanság délszutánban annyira erőteljes, hogy a humanitárius szervezeteknek elég nehéz lesz majd a gyógyszereket és az élelmiszereket biztonságban helyezniük az esős évszak előtt. De ez tényleg nem fog sikerülni, akkor nagyon nehéz problémás helyzet áll elő. Hát azért, mert akkor utána már csak helikopterrel lehet a helyszínre szállítani a gyógyszereket és élelmiszeret, és az nagyon költséges. Éppen ezért van szükség most erre a béke megállapodásra, hogy ez sikerülhet, azt nem tudom. De csak ilyen megállapodás esetében lehet gondoskodni arról, hogy már most szállítsák a gyógyszereket és élelmiszereket. Persze itt is megszegik egyébként a az alapvető emberi jogokat, ott vannak a különböző konfliktusok, stb. Szíria tekintetében pedig valószínűleg önök is látták a kovaiti konferenciát, és a hétvégén láthattuk azt, hogy mit ö, hozott a ö, Genfi ö, konferencia, mit hoz majd a konferencia, melyen az ellenzék is részt vesz. Már csak két percre van szükségem. Ö, a kuwaiti konferencia hatalmas adományokat, pénzügyi kötelezettségvállalásokat hozott. Nem könnyű a helyzet. Mindannyian abban reménykedünk, hogy a Genf 2 meghozza eredményeit, de hát azért persze vannak agályok is. A humanitárius oldalal foglalkozóknál az lesz a kérdés, hogy mikor váljon erőteljesebbé a retorika. Mert a humanitárius szabályok megszegése a helyszínen erőteljes. Viszont pénz lesz. Mi egy magas szintű ö, csoport, humanitárius ö, segélyekkel foglalkozó csoportot is megpróbáltunk megszervezni, és itt azt hiszem, hogy annyibe is hagyom. Lei meriterebbe un'ora minimo, purtroppo il tempo. Azt gondolom, hogy ugyan 20 percet javasoltunk, de hát nagyon sűrű itt a határidőnk, ezért nem nagyon tudunk több időt biztosítani annak. Egy percben Görán szúr. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a finanszírozással kapcsolatban. Szörenszen úr jó hírt mondott nekünk, örülünk ennek. A múlt héten a humanitárius dolgozók jelezték, hogy az alapok nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben. Az EU-tól várják a további forrásokat, ami a fejlesztés és humanitárius alap közös felhasználását, vegyes felhasználását illeti bangiban, azt szeretném tudni, hogy az fellépések finanszírozása ugye a fejlesztési alapból származik, ezért fejlesztési célokat is kell, hogy szolgáljon. Hogyan lehet a fejlesztési alapból azt a pénzt pótolni, amely a humanitárius alapból hiányzik? Ha jól értettem ön, de lehet, hogy félreértettem, erre szeretnék rákérdezni. Ez volt az első kérdésem. Második kérdés. A, az Afrikai Uniónak szánt segítségnyújtás mennyiben finanszírozza a katonai műveleteket, ügyleteket. Tudjuk, hogy Darfurban ezen alapokat felhasználták például arra, hogy a humanitárius és katonai fellépést is támogassák. Elnök asszony, köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos két percben nem lesz lehetőségem arra, hogy a problémát valóban körbejárjam, de köszönöm azt, amit hallottunk. Pénzről, alapokról hallottunk, de nem sokat hallottunk a humán oldalról, az emberekről. Kétszer beszélt a reményről, ennek örültem, de még valamiről szólt. Itt nem a vallási probléma a lényeg, hanem az alulfejlettség a problémás. Európa azzal, hogy ad és finanszíroz és finanszíroz vajon feloldja -e problémát, megköszönte Franciaországnak a segítséget, de hát Mali északi részén most a banditák visszatértek, és megint Líbiára készülnek. Amikor kivonul egy hadtest, akkor bizony nem a fejlesztést készítjük elő, hanem itt az állam felépítése, az állam építése a nagy kérdés, fogós kérdés itt a száeli régiónak a drága kincsekben gazdag országról beszélünk, de az emberek egyre szegényebbek, mély szegénységben élnek. Ez itt a nagy gond, és talán Európa pontosan itt tudna talán saját álláspontjával segíteni a helyzet feloldásában. Oly sok mindent szeretnék két percben mondani. De most valóban köszönöm önnek, hogy igazat, mondott, nem ön személy szerint, hanem amikor a humán problémáról beszélt. Amikor földrajzilag Dél-Szudánt vizsgáljuk meg, akkor tudjuk, hogy nincs is olyan messze Dél-Szudán Európától. Bizony, nem sokára begyűrűzik Európába is a dél-szudáni nehézség, és ezt kellene valóban átgondolnunk. Egy percben én magam is igyekszem majd nagyon rövidre fogni, mondja a képviselő úr. Szó sem lehet arról, vagyis az előadó úr. Nem, nem, Szorenszen úr válaszol. Szó nincs arról, hogy valami olyasmi legyen, hogy itt az alapok között az egyik helyet a másikat használjuk föl, nem, nem. Maliban mi történt? A DEFCO-ban a folyamatok néha hosszasabbak, ezért én úgy döntöttem, hogy egy kis külön pénzösszeget az iskolák újra beindítására allokálhassak. Olyan dolgokat valahol saját mozgásterünkben a DEFCO költségvetéséből mobilizáltunk, amelynek hála az iskolákat be lehetett újraindítani. Megint csak a reziliencia a humanitárius és fejlesztési kérdések összevonásáról szóltunk, hiszen ha a fejlesztési téren nem lépünk elő, akkor egyfajta óriási mennyiségű dossziét kell felölelnünk egyszerre, de hát ezzel még nem segítettem meg az ott élő embereket, ezért Krisz és Andrész Pibág is kéz, kéz, kéz a kézben dolgoznak az ügyön. Ha bárki más valóban ismeri a valóságot, az egyetlen élő és lehetséges megoldás az nagyszerű. De én írásban természetesen az előadásomat is megküldöm mindenkinek. De, még egyszer, hol, miben áll a valóság? Abban, hogy tisztán humanitárius válaszról nem lehet szó csak és kizárólag humanitárius oldalról nem közelíthetjük meg a dolgot. Fejlesztés terén is előre kell lépnünk, és a politikai stabilitás csírájával tudjuk csak a kormányzást újra beindítani. A humanitárius és fejlesztési két karnak együtt kell, úgymond kar-karba öltve dolgoznia. Hallottunk egy képviselő úrtól megjegyzést valóban fejlesztés nélkül ilyen problémák nincsenek, de mindez csak a stabilitás hiánya, a líbiai problémák begyűrűződése fokozta még. Érdemben viszont alapjaiban itt mégiscsak fejlesztésről beszélünk, és az egy komoly vitát, érdemlő kérdés, a jó kormányzás az egyik alapköve ennek a problémának, hiszen a jó kormányzással a kisebbségeket is bevonó inkluzív kormányzásnak hála lehet a lakosság számára további forrásokat folyósítani. Ne felejtsük el azt sem, hogyha a befektetésekhez, beruházásokhoz mérten vizsgáljuk a kérdést, cseppes csak a tengerben. Tudjuk, hogy a fejlesztés célirányosan kell megvalósítanunk, de így van ez a humanitárius kérdéssel kapcsolatban, és nagyon szívesen tárgyalnék tovább előre a kérdésről, és valóban veszélyes kérdésről van szó itt Európa számára is. Kérnénk, hogy mikrofonnal szólaljon föl az, aki szeretne kérdést tenni föl, nagyon sajnálja az elnök asszony, hogy nincs több időnk arra, hogy tovább tárgyaljunk-e kérdésről, és holnapra halasztjuk a kínzás felszámolása világon című vélemény megtárgyalását. Nagyon sajnálom Cortez Rastra úr, hogy holnap majd a koordinátorok ülése utánra halasztjuk az ön véleményének elő megvizsgálatát. Sajnos Trifler asszonynak kell átadnunk most a szót, mert neki ma este vissza kell a Párizsba. Holnap pedig előbb megtárgyaljuk az ön véleményét, Cortez Lastra úr, a kínzás felszámolása a világon, majd pedig szavazunk is róla. Most pedig a nyilvános meghallgatásra kerül sor a humanitárius támogatás helye az EU külkapcsolataiban címmel.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 Mesdames et messieurs, nous allons... Euh, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második részét kezdjük el a mai ülésünknek. Jó napot kívánok mindenkinek, örömömre szolgál, hogy itt köszönthetem Önöket. A humanitárius segítségnyújtás helye az EU külső fellépéseiben a humanitárius elvek tiszteletben tartásának fontossága a cím. Minden előadónak köszönöm, hogy eljött. A bizottság és a külügyi szolgálat 2013. decemberében egy közleményt adott közre a külső válságok globális megközelítéséről. Ez egy stratégiailag következetes megközelítése minden eszköztárában rendelkezésre álló politikai eszközzel, a diplomáciától egészen a humanitárius segítségnyújtásig, a biztonság, a védelem, a pénzügy, a kereskedelem és a fejlesztési együttműködés eszközeiről szó van. Az első szám kereskedelmi hatalomról van szó, szó az EU-ban, és a donorországok között is a legfontosabb az EU. A humanitárius segítségnyújtás egy specifikus aspektusa mindennek, fontos az emberiesség, a függetlenség, többek között ezen elvek tiszteletben tartása a segítségnyújtás és biztonság szempontjából is létfontosságú, hiszen a politikai katonai célok és a humanitárius segítségnyújtás kérdőjelezhető meg, hogyha mindezen elveket nem tartják tiszteletben. A humanitárius segítségnyújtás specifikus jelleggel bír a közleményben, ezt üdvözlöm. A mai meghallgatás célja, hogy részletekben menően megvizsgáljuk a humanitárius segítségnyújtás helyét a globális megközelítésben, és a terepen dolgozókat kérjük föl, Norbert Neuser kollégámnak adom meg, aki társa elnöke ezen, meg, ezen meghallgatásnak. Köszönöm. Let me also wish you a warm welcome. Én is melegen, meleg szeretettel üdvözlöm Önöket, hogy a két panelunkba ellátogattak. Az első panel egy általánosabb humanitárius cselekvési keretet kíván meghatározni és a tanulságokat kívánjuk levonni a terepen tapasztalt tagból a jövőbe tekintve. Vágjunk és a közepébe, azonnal Klaus Nansennek megadom a szót, aki az ECO főigazgatóság főigazgatója. 7 percben öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Én itt vagyok. Elnök asszony, engem ugye a balján keresetén pedig most ide jobb oldalra, úgymond genetikailag programozva átültem, én egy örök mozgó lény vagyok. Hét percben ö, szeretném elmondani önöknek, hogy valóban az intézmények keretei között egy erőteljes vita folyt, a különböző gondolatokat konfrontáltuk, szembesítettük, és megállapítható, hogy a humanitárius segítségnyújtás sajátos szerepét általában mindenki elfogadta. Mit jelent ez? Azt, hogy végül mindenki megértette, hogy ha mi magunk a munkánkat el akarjuk végezni, akkor igenis független nek kell lennünk a politikai menetrendtől, mert számos helyén a világnak konfliktus helyzetben kell, hogy fellépjünk. A fő mandátumunk az, hogy életeket mentsünk, an, akkor ez bárhogy, bármilyen kormány is legyen hatalmon egy adott országban, azon ö, ö, ellenzékiek, vagy éppen ö, ö, forradalmárok között, akik a terepen harcolnak, hogyha humanitárius segítségnyújtók azt mondják, hogy politika csinálás a céljuk, akkor bizony nem fogadják el őket a terepen. Ebben most már a külügyi szolgálat, a fejlesztési szakemberek is együtt, egyetértenek semlegesség. A comprehensive approach az átfogó megközelítés mit is jelent az, hogy sajátos, különálló státusszal rendelkezünk, e sajátosságunkat el is ismerik, de ez nem jelenti ám azt, hogy nem veszünk részt az információ cserében, az cserében, az elemzésben, amikor a kockázatokról van szó, hogy nem vizsgáljuk-e meg a érdemben azon kitettséget, ami miatt helyzetek előállnak. Miért tesszük ezt? Azért, mert saját érdekünk, jól megfontolt érdekünk húzódik meg emögött az igen komplex etnikai eh, helyzet eh, például dén szudánban ezt meg kell, hogy értsük ahhoz, hogy a tárgyaló partnereinket tájékoztassuk, és akkor infine már a kockázatokat eh, csökkenteni tudjuk, hogy humanitárius katasztrófa helyzetek minél kevésbé álljanak elő. Ez a mi feladatunk, hogy megfelelő megértésben, jó partnerségben tudjunk tárgyalni semleges módon mindenkivel, aki tárgyalóasztalhoz ül. Mi humanitárius megfontolásból ugye át kellett, hogy állítsuk saját megítélésünket, mivel függetlenek vagyunk, semlegesek vagyunk, ez azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kormányokkal nem ülünk tárgyalóasztalhoz. Nem. Vannak olyan helyzetek, amikor igen praktikus egy mondjuk egészségügyi hatósággal, agrárhatósággal, vagy vízügyi hatósággal tárgyalóasztalhoz ülni, annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen kereteket szabni a humanitárius segítségnyújtásnak az adott országban. Látjuk, hogy nyílt ö, ö, lapokkal és nyílt, tiszta gondolatokkal állunk hozzá ehhez a függetlenséghez, nem egyfajta vallási mantraként ismételjük, hogy függetlenek vagyunk, függetlenek vagyunk, nem. Mi azok közül valók vagyunk, akik a terepen dolgozunk. És hogyha olyan kormányok vannak, amelyek megfelelően működnek, és jó dolgokat hoznak létre, akkor miért ne lehetne ezen kormányokkal is együtt dolgozni? Ugyanakkor egy másik aspektust is ki szeretnék emelni, és az előző párbeszédemben már a Görenc úr felé is üzentem ezt, a humanitárius és fejlesztési szálak összefogásáról szólva, magától értetődik, hogy szükséges, hogy a fejlesztési kollégáinkkal együtt dolgozzunk. Miért? Hogy megpróbáljunk úgy eljárni, hogy amikor egy humanitárius fellépés van egy adott országban, ahol a legfontosabb sürgősségen már túl vagyunk és tovább lépünk, amikor aztán kivonulunk onnan, legyenek még olyan fejlesztési szakemberek, akik át tudják tőlünk venni a stafétát, úgymond a Linking Relief and Development, a kármentesítés és fejlesztés valóban sikeresen követhessék egymást a válság helyzetek kézben tartásakor. Azt gondolom, hogy ezen a téren is komoly előrelépést tettünk mind a mi részünkről, mind pedig az együttműködési szakemberek részéről. Az eredménye mindennek mi? Az, hogy úgymond kodifikáltuk a megközelítésünket rendkívül távirati stílusban. Ez az in but out elhíresült megközelítés, egyszerre vagyunk benn is, meg kinn is. Részt veszünk, eszmét cserélünk, információt cserélünk, de politikai instrukciókat nem kapunk semlegesek maradunk az általános politikai napirendhez, menetrendhez képest, persze nem vagyunk vakok, sem süketek, úgyhogy tudjuk, mi történik a terepen, de a humanitárius fellépés célja, hogy életeket mentsünk, és ez a legfontosabb cél. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés a jó együttműködéssel, a megértéssel, párbeszéddel együtt, aztán a terepen pedig valóban külön mindenki tudja, hol a helye, ez az a megközelítés, amely hatékony lehet, és biztosíthatja, hogy valóban a konfliktus övezetekbe elmehetünk, és ott valós szükségleteket tudunk kielégíteni. Egy másik aspektusról is szeretnék a terepmunkával kapcsolatban szólni, ez pedig a delegációk és az ECO irodák közötti jó kapcsolatok ápolása hogy a terepen dolgozó kollégák tájékoztassák egymást arról, hogy mi történik. Maximálisan támogatom a delegáció vezetők szerepét, hiszen ők a kormányokkal tárgyalnak, szélesebb síkon tudják a politikai fejleményeket elemezni. Ha ők a mi munkánkat tiszteletben tartják, akkor azt gondolom, hogy jó dolgokat lehet közösen elvégezni. Ugyanakkor a kollégáimnak mindig azt mondom, ne habozzatok, egyes problémákról jelezzetek a delegációvezetők felé is, hiszen néha az elemzéseket finomra hangoltabbá lehet tenni, hogyha egy-egy érzékeny terepen így dolgozunk együtt. Strifler asszony, majdnem kihasználtam a 7 percemet, azt kell még elmondanom, hogy kollégáimmal az asztal másik végében azt gondolom, hogy jó megértésben és építő jelleggel tudunk együtt dolgozni. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Monsieur Poboski. Mielőtt, Pobosz, mielőtt Poboszki úrnak megadnám a szót, kedves kollégák, egy delegációt üdvözölnék, jordániai Aramit királyságból vannak itt látogatóban, az OPPD szervezésében politikai vezetők és jordániai parlamenti képviselők. Meleg szeretettel üdvözlöm a jordániai küldöttséget a Deveszak bizottság ülésén. Most pedig megadom a szót Mácsáj Popovszki úrnak, aki a külügyi szolgálat egyik szolgálatának vezető helyettese. Köszönöm szépen, elnök asszony. There is a, there is a question in the... Van egy kérdés a panel címében, hogy valóban hozzáadott értéke az átfogó megközelítés, vagy inkább fenyegetés. Én, hogyha veszélynek vagy fenyegetésnek tartanám, akkor el sem mertem volna ma jönni. Meggyőződésem, hogy az átfogó megközelítés hozzáadott értéket szolgáltat majd, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy átfogóbb és hatékonyabb legyen a külpolitika, különösen válsághelyzetben. Természetesen abból indulunk ki, hogy külföldön politikai szereplőként lépünk fel. Az Európai Unió nem egy óriási civil szervezet, sokan ezt gondolják, de nem így van. Másrészt nagyon jól tudjuk, hogy a humanitárius fellépés elveit tiszteletben kell tartani. Ezeket a szerződés egyértelműen tartalmazza, mindig ebből indulunk ki, amikor a bizottsági kollégákkal egyeztetünk. Hátérként elmondanám a közleménnyel kapcsolatosan, ön is említette ezt a közleményt, elnök asszony, hogy az átfogó megközelítéssel kapcsolatos vita nem most kezdődött. Az volt az eredeti szándékunk, hogy legyen egy olyan szakpolitikai keret, amely tükrözi nem csak betűjében, hanem lelkületében és a Lipszaboni szerződés szándékait, hogy átfogóbb legyen a külpolitikai fellépése az Európai Uniónak. Ennek nyomán közös közleményt dolgoztunk ki. Ez időigényes munka volt, nagyon komplex feladatról van szó, kényes kérdéseket is érint, er, erre, er, nem is akarom véka alá rejteni. A tagállamok és egyre türelmetlenebbek lettek. Mindenki várta, hogy jelenjen meg ez a közlemény decemberben. Bizonyos szempontból a racionalitásról, a józan észről szól ez a szöveg, hogy kombináljuk úgy össze az eszközeinket, hogy az optimális megoldást tudjuk érvényesíteni. Most ezt a józan ész szerinti megfontolást próbáltuk szakpolitikává formálni. Ez egy közös közlemény, ez nagyon fontos, ez a jellemzője a közleménynek. Ezt is említették már korábban. Maga a közlemény és a, az átfogó megközelítés olyasmi, amit decemberben az utóbbi, legutóbbi Európai Tanácsülésen Barozó elnök úr is megemlített. Ez az átfogó jelleg túlmutat a brüsszeli intézményeken. Amikor átfogó megközelítésről beszélünk, akkor beleértjük azt is, hogy együttműködünk koordinált módon a tagállamokkal. A tagállamok elfogadására is szükségünk van szakpolitikai tervezés szintjén, illetve a végrehajtás szintjén is a terepen történő munka szempontjából is. Néhány veszélyt illetve nem is annyira veszélyt, mi inkább gondolatmenetet szeretnék megemlíteni. Ez a humanitárius szereplőkkel való közös stratégiai keretet feltételezi. Erre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni, illetve a konfliktusok megelőzésére. Hosszú távon elkötelezettségeket kell kialakítani, különböző szakpolitikákat összekötni, külső és belső politikákról beszélek, az Európai Unió külső és belső politikáiról. A legfontosabb érték, amit szolgáltatni tudunk, a delegációk, és ezekből az eszközökből kell építkeznünk. A közlemény arról szól, nem annyira arról, hogy mit kell tenni, hanem hogy hogyan kell kialakítani nagyobb stratégiai koherenciát, és hogyan lehet megválasztani a legszerencsésebben a külpolitikai eszközöket. Nagyon sok minden van, amin már eddig is dolgoztunk. Ezek az elképzelések nem feltétlenül újdonságok, inkább a referencia keret koherensebb, és ez az újdonság. Ez alapján fejlesztjük ki a fejlesztési politikánkat, a külpolitikánkat, illetve a biztonsági és védelmi politikánkat. Ami a humanitárius fellépések helyét illeti ebben a keretben, az átfogó megközelítésben, a kollégámmal teljesen egyetértek, nem is sok mindennel tudom kiegészíteni azt, amit mondott. Kevesebb, mint egy évvel ezelőtt Klaussal és egy delegációval elmentünk Dublinba, és ott a humanitárius közösséggel egyeztetünk. Nem tapasztaltunk feszültségeket, vagy ezek nagyon mesterséges feszültségek voltak, ha egyáltalán felmerült ilyesmi a dokumentum kidolgozásával kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a humanitárius közösség tudását összetudjuk fogni, amikor a prioritásokat kialakítjuk. Nagyon sok tudást tudunk megosztani egymással és ők velünk. Különösen fontos ez a konfliktusok megelőzésének összefüggésében azután más szereplők is tanulhatnak a humanitárius szereplőktől. Egyik a rugalmasság és a gyors fellépés, ezzel kapcsolatosan sok tanulnivalónk van még, és megpróbálunk ihletet meríteni abból, ahogyan önök dolgoznak, bár vannak ennek jogi korlátai. Azután a tagállami szintű feladatvállalás, kötelezettségvállalás is nagyon fontos tanulság. Végül és nem utolsó sorban a humanitárius közösség hagyományaira szeretnék hivatkozni, hiszen eh, nagyon eh, mélyen beépülnek a helyi közösségekbe, próbálnak eh, ebből a tudásból meríteni a civil szervezetek tudásából, és ez nagyon érdekes számunkra is. Ez kell, hogy az igazán átfogó megközelítés kiinduló pontja legyen ami a következő lépéseket illeti. Még tovább kell folytatni ezt az ismerkedést, hiszen ez a két ágazat sokszor elszigetelten működik, jobban meg kell egymást ismernünk, gyakran tartunk a másiktól, gyakran, különösen a biztonsági háttérrel rendelkezők számára kell erőltetnünk azt a megközelítést, hogy mi itt békés szándékkal vagyunk jelen és azzal zárnám a felszólalásomat, hogy egy példára szeretnék hivatkozni. Néhány órával ezelőtt egy elvi döntést hoztak a külügyminiszterek, hogy a közép-afrikai köztársaságban SCDP műveletet indítanak. A humanitárius közösség volt emögött a döntés mögött a motor, hogy elindítsuk ezt a fellépést. Gergőjeva biztos és az ENSZ képviselői is hosszú ideje várnak már arra, hogy meghozzuk ezt a döntést, és most ez megtörtént. Úgy vélem, hogy ez valós hozzáadott érték. Őszintén én úgy értékelem ezt a helyzetet, hogy a humanitárius szereplőknek a kérdése eh, gyakran eh, túlhangsúlyozott probléma. Én úgy gondolom, hogy ez nem probléma. Megértjük egymást, és azonosak a céljaink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Katrin Sikanszonynak, eh, a Voice eh, elnök asszonyának adom meg a szót 7 percben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, eh, hogy a civil szervezetek szempontját is megosszam önökkel. Úgy gondolom, hogy a közlemény kidolgozását nagyon szorosan nyomon követtük, nagyon örülünk, hogy ez megszületett. Először is annak örülünk, hogy konszenzusos alapon alakult ki ez a közlemény, ez nagyon jó jel. És az is fontos, hogy a közös tervezésre összpontosít ez a közlemény, illetve a konfliktusok megelőzésére, ez is nagyon jó hír számunkra, az is, hogy ezt írásba foglalták, és hogy ez lesz a legfontosabb motívum a köz, az átfogó megközelítésben, ami a civil társadalom megemlítését illeti illetve a válságok eltéréseinek megemlítését. Ez is nagyon fontos, hogy egyedi alapon dolgozzuk ki az átfogó megközelítést. Azután nagyon fontos, hogy egymás mandátumát eh, tiszteletben kell tartanunk. Erről az előbb felszóló kolléga már említett, hiszen ezt a szerződés is leszögezi. Ezek mind pozitív felemények, mindig a végrehajtáson eh, múlik, hogy sikerről vagy kudarcról kell beszélnünk. Ez az igazi kihívás, és úgy gondolom, hogy eh, az elvekben mindenki egyetért, az elmúlt években ez volt a tapasztalatunk, ennél nagyobb egyetértéssel se tudnék képzelni. A gyakorlat mindig az, hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban. A közlemények hogyan érvényesülnek aztán a terepen, a gyakorlatban. Vannak fontos kihívások minden szereplő számára, már ami a végrehajtást illeti, a közleményben foglaltak végrehajtását. Először is nagyon szoros a kapcsolat a fejlesztés és a biztonság szempontjai között. Hogyha összekapcsoljuk a humanitárius fellépéseket és a biztonsági szempontokat, akkor egész más eredményre jutunk. hiszen biztonsági szereplőkre is szükségünk van, hogy az hozzáférést kapjunk a terepen élő népességekhez. Ami a biztonságot és a fejlesztést illeti, a kettőnek az összefüggése már nagyon politikai kérdés. A szükségleteket kell meghatározni elsősorban, közös elemzést kell készíteni az egyes válságokról, ahol beszeretnénk avatkozni. A kérdés az, hogy melyek a humanitárius szükségletek, a politikai és a biztonsági szükségletek, hogy ezek egybeesnek-e bizonyos esetekben igen, de én azt is tapasztaltam, hogy nagyon erőteljesen eltérhetnek. Van még egy kérdés, mégpedig az, hogy ha megkívánjuk erősíteni az operatív együttműködést, ezzel kapcsolatosan egyébként nagyon eh, pozitív fejleményekről számolhatok be. Olyan gyakorlatokban vettünk eh, részt, amelyben például a vöröskeresztet is bevonták. Az is egyértelmű, hogy az, a műveleti együttműködést eh, nagyon pontosan kell kialakítani, megfogalmazni. Mert a közleménynek a legfontosabb célja, hogy az eszközöket optimális mértékben ki tudjuk használni. Ebben az esetben a humanitárius segély optimális felhasználása azt is jelenti, hogy az egyediséget figyelembe veszük, illetve ennek a célzott mi voltát. Ez is egy széles körben elismert cél. Van még egy cél, amire fel kell hívnom a figyelmüket, a humanitárius fejlesztés kérdése. Ez is alapvető fontosságú a fenntartható megoldások kidolgozásában. Azután eh, a közösségek ellenálló képességének eh, a kérdése, illetve a politikai ellenálló képesség, reziliencia kérdése kapcsolódik eh, a stabilizációhoz, a terrorizmus elleni fellépéshez, a, a katonai beavatkozáshoz és az Európai Unió belső biztonságához. Az átfogó megközelítést eh, nem azért hozták létre, hogy altruisztikus eh, hajlamainknak kielégülést adjunk a világ különböző részein. Konkrét politikai céljaink vannak ezzel. Néhány ajánlást szeretnék most megosztani önökkel a jövővel kapcsolatosan. Eh, Nagyon jó, hogy a közlemény kimondja, hogy minden szereplő Brüsszelben, nem csak az intézményes szereplők eh, részt kell, hogy vegyenek ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy az átfogó megközelítés a jó kommunikációs politikával kezdődik. A kommunikáció nagyon fontos, amikor közös kiindulási alapot kívánunk kialakítani a különböző koncepciók esetében, és a határvonalakat nagyon könnyű elmosni. Erre nagyon sok példa volt az elmúlt években, amikor azt látjuk, hogy nem egyértelmű, hogy a humanitárius segítségnyújtás az átfogó megközelítésnek része, vagy sem. Ez nagyon érdekes a jövőre nézve is. Aztán van még egy kérdés, ami a koordinációt és a közös tervezést illeti. Az úgynevezett krízis platform nagyon jól működik, egyre jobban, minél jobban megismerjük egymás tevékenységét. Ami pedig a civil társadalommal való együttműködést illeti, ez is különösen a békeerőfeszítésekre és a konfliktus megelőzésre vonatkozik. Nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy milyen mechanizmusok lépnek majd működésbe Brüsszelben, illetve az érintett területeken, és az is nagyon érdekes volt, hogy említést tesz a közlemény a déli térségekben a helyi civil szervezetekről. Sajnos ez nem konkrétan így szerepel a közleményben, de már elkezdtünk tárgyalni egy egyetértési memorandumról. Ezek nagyon erős eszközök is lehetnek, vagy nagyon semmit mondóak is egyúttal. Van, amikor az egyik jelző érvényes, van, amikor a másik. Amikor egy egyetértési nyilatkozatról beszélünk, nagyon fontos, hogy ez kimondja, pontosan, hogy milyen szerepekkel, milyen mandátummal rendelkeznek az egyes szereplők a mechanizmusokban, és ezek hogyan egészítik ki egymást. Ott vannak a humanitárius szereplők, a civil, a civil védelem, a katonaság, és nagyon erőteljes eszközeink vannak. Ezeknek a kiegészítő jellegét kell minél jobban biztosítani a nemzetközi iránymutatások betartásával, és ez nagy kihívás. Az egyetértési memorandum az ECO között erre emlékszem, illetve a külügyi szolgálat között. Gondolom ez a humanitárius segélyre nem vonatkozik, hanem inkább a többi bizottsági szolgálat munkájára. Nagyon sokáig tartott ezeknek a kidolgozása a gyakorlatban, úgyhogy ez is nagy kívásokat vet fel. Az is kérdés, hogy igazából mikor kezdjük el mikor uh, nyilváníthatjuk ki azt, hogy egy ország esetében átfogó elemzése van szükség? A korai figyelmeztető jelzéseket figyelembe kell venni. Én uh, még csak az 50-es éveimben járok, de az a benyomásom, hogy már elég sok jelzést kaptunk és elég korai jelzést válságokra nézve, hosszú időre előtekintve. A kérdés az, hogy politikailag van-e szükség arra, hogy valamit kidolgozzunk. Én azt láttam az elmúlt néhány évben, hogy mindig későn lépünk, és nagyobb erőfeszítést kell tenni ezen a területen. Én ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy megoszthattam önökkel a gondolataimat. Merci beaucoup, euh, Köszönöm szépen, Katrin. Antoine Gerardnak adom meg a szót, aki az UN OCSA koordinációs és válaszadási igazgatóságának vezetője. UN and particularly the office book. Köszönjük szépen, hogy az ENSZ és konkrétan az OCSA-t meghívták a mai ülésre. Az Európai Unió kívülről érkeztem, úgyhogy én inkább nem az uniós szintről fogok beszélni, hanem a, az általánosabb kontextusról. A NATO ugyanilyen beszélgetéseket folytat, önök is tudják, arról, hogy az általános megközelítésnek legyen -e része a humanitárius szempont. Ez a fajta megközelítés szóvá vált a nagy intézményeknél az elmúlt években, a tagállamokban is. Az új intézményes megközelítésében elhangzik az, hogy legyen befogatóbb, koherensebb, koordináltabb a megközelítés. Ugyanakkor én az átfogó megközelítés több száz megfogalmazását hallottam. A francia megfogalmazásnak is többfajta kivitelezési módja van. Az Egyesült Királyság másképp értelmezni, és az amerikai kontinensen is kicsit másképp értelmeznék ezt a fogalmat. Úgyhogy tudnunk kell, hogy a comprehensive approach, átfogó megközelítés pontosan mit fed le. A közlemény kapcsán elmondanám, hogy a, az átfogó megközelítésről szóló közlemény üdvözlendő. A stratégiai uniós külső lépések is. Mindazonáltal az, mi örülünk annak, hogy az Európai Unió milyen hangsúlyt helyez a humanitárius aspektusokra a közleményben. A Voice részéről kolléganőm is beszélt már erről. Miért fontos azonban ezt újra és újra elmondani? Az átfogó megközelítés fogalma miatt is rendkívüli politikai tartalmat hordoz magában. egyedi országok, vagy pedig szervezetek, az Európai Unió, illetve a NATO használják ezeket a fogalmakat. A mi irodánk a humanitárius lépések koordinációjával foglalkozik. Ezért kicsit aggódunk amiatt, hogy a humanitárius szereplők a politikai átfogó megközelítés részévé válnak. funkciójuk miatt, vagy pedig a közleményekben. A humanitárius lépéseket szorgalmazzuk, éppen ezért mi nem igazán akarunk hozzájárulni a politikai napirendhez azhoz, hogy a válságkezelés részesevé váljon a vagy ha részesevé válik a, az általános megközelítésnek, annak nagyon nagy kárai lehetnek. Elmondom, hogy miért. A humanitárius eredményeket venné figyelembe az átfogó megközelítés, és ez kihatással lesz a teljesítési képességre, valamint a támogatások semlegességére. nem lehet politikai napirend része. Ha ö, fegyveres konfliktusok ö, által övezett ö, területeken szeretnénk hozzáférni a lakossághoz, akkor el kell fogadni azt, hogy mi független humanitárius szereplők vagyunk. Gondoskodni kell arról, hogy koherens módon értelmezze mindenki ezt az elvet. Tudom, hogy ez a felfogás, az értelmezés mindig nagyon nehezen meghatározható, ha az egyik fél joggal vagy jogtalanul azt gondolja, hogy egy humanitárius szervezet egy politikai célt szolgál, és a humanitárius lépéseket nem szigorúan humanitárius szükségek figyelmevételével hajtanak végre, az kárára megy a humanitárius tevékenységnek. Az OCSA a funkciója miatt van egy külön, rendelkezik egy különleges feladattal is, nem csak a koordinációs elvet szolgáljuk, hanem az ENSZ titkárságának más szereplőivel is együttműködünk. És itt el is mondanám, hogy az ENSZ, mint politikai szervezet, hogyan gondoskodik arról, hogy az integrált missziói végrehajtásában hogyan teszi lehetővé a humanitárius szereplői számára azt, hogy függetlenek maradjanak a tevékenységük során. A mi megközelítésünk nem része az általános megközelítésnek. Az ENSZ missziók az ENSZ biztonsági mandátumán alapulnak. Ez határozza meg a szereplők feladatát. Ehhez pedig egy kontextus elemzésre van szükség. Ez nem egy intézményi fogalom. Itt mindig a kontextus számít. Az ENSZ misszió a humanitárius szereplő számára lehetővé teszi azt, hogy az integrált misszión kívül maradjon. Például, amikor van egy ENSZ béke fenntartó vagy politikai misszió, egy ö, mm, olyan ö, területe, mint például Szomália vagy Darfur, a humanitárius segélyekkel foglalkozó szereplők a missziós struktúrától függetlenül hagyják végre feladatukat, és így tudják csak az életmentő funkciójukat betölteni ami az ENSZ állandó békefenntartó doktrínáját illeti, ez azt mondja, hogy az integráció erőltetése ott, ahol erre nincs szükség, nem vezethet eredményre. Ezért számít a kontextus, számít a politikai napirend, a mandátumok tiszteletben tartása is számít, valamint az, hogy a szereplők is megfelelő módon kommunikáljanak egymással. Tehát az ENSZ és az Európai Unió, mely rendelkezik mandátummal, ott egy humanitárius mandátumot hajt végre. Szíriában, Bangiban, Dél-Szudánban, stb. Mi Nekünk azonban ö, egészséges távolságot kell tartanunk a politikai céloktól, annak ellenére, hogy ezeket a magunk szervezetei meghatározzák. Így a közös nyilatkozat elismeri ezt a specifikus humanitárius mandátumot. Azért, mint ahogy a kollégám a Voice Racer elmondta, a kommunikáció nagyon nagy teret biztosít az átfogó megközelítés végrehajtása számára illetve ennek meghatározása számára. Gondoskodni kell arról, hogy az együttműködés ne ö, ö, okozzon károkat a humanitárius tevékenységnek. Mi ö, éppen ezért egy ilyen általunk szorgalmazott megközelítést támogatnánk. Merci pour vos excellentes euh, interventions. Köszönöm a nagyszerű előadásokat, igen érdekesek voltak. Most megnyitom a vitát, a képviselőtársak feltehetik a kérdéseket. Egyszerre több kérdést hallgatunk meg. Görenc úr kezdi a kérdésfeltevők sorát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen minden előadónak a hangzottakat, és hogy rávilágítottak azon kérdésekre, amelyek a mai nyilvános meghallgatás témája. 95-ben a ruandai népírtást próbáltuk meggátolni, és figyelmeztetéseket hallottunk napról napra, mindenki mindenről tudott, de mégis csak kiáltottunk, és kiáltottunk segítségért. Kérdésem az, hogy az EU-ban ma bizonyos eszköztárral rendelkezünk, és a tanulságokat is levonhattunk, az ENSZ levonhatta a tanulságokat a 90-es évek ruandai sikertelenségeiből. Ott kudarcba fulladt a nemzetközi közösség fellépése, és egyszerűen népírtás tanúi voltunk készen állunk-e arra, hogy ezen tanulságokat levonjuk? Ez a kérdésem. Nagyszerű a kérdés, mondja elnök asszony, ha más, senki más nem kér szót, de igen, Cortes Lastra úr, tessék. <clears throat> Un poco en, en, en primer lugar agradecer a todos los ponentes. Először is köszönjük szépen a nagyon érdekes prezentációkat. Nagyon sok mindent megtudtunk, ezt meg kell említenem. Ö, utalva arra, amiről Goránsz úr is beszélt az előbb, akkor, amikor humanitárius segélyről beszélünk, hát természetesen a humanitárius segély fontos, és beszélünk humanitárius beavatkozásokról is, ez illeszkedik az átfogó megközelítésbe, az intervenció, a beavatkozás pedig kicsit más, mint a segély. Akkor, amikor ilyen humanitárius beavatkozást, intervenciót végzünk, akkor néha elég nehéz ezt, mármint a humanitárius segélyek kérdését a politikai céloktól leválasztani. Gerard úr prezentáció, ezért, prezentációja nagyon érdekes volt. Nagyon sok tennivalónk van még. Beszélnünk kell az érintettekkel a helyszínen, azért, hogy lássuk, hogy a humanitárius segély milyen eredményt hoz, és hogy lássuk, hogy a humanitárius beavatkozás milyen eredményt hoz. Nagyon nagy a felelősségünk, hiszen milliókat kell segítenünk, olyanokat, akik humanitárius válsághelyzetekben vannak. Ezért egyetértek Gerardo úrral azzal, abban, amit elmondott. Ezért van szükségünk az általános megközelítésre. És ezért jó az, hogyha a humanitárius segélyt a biztonsággal összekapcsolják. Néha nehéz ezt elválasztani. Je vais donc euh, vous passer la parole. Azonnal visszaadom a szót annak, aki választ kíván adni az elhangzott kérdésekre. Mindenki egymást követően az önök által meghatározott sorrendben, aki szólni kíván, annak megadom a szót. Ki szeretne, ki szeretnék kezdeni? Szörenzen úr, tessék! Az én labomon. áll először úgy, hogy Hát másik oldalra nézett elnök asszony, azt hittem, hogy ott kezdi. Igen, de a délután elején még ezen az oldalon ült. Uh, Először is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy a jordániai parlament képviselői is itt vannak nálunk. Nehéz időket élnek, gondolunk önökre, és nagyon örülünk annak, hogy ma itt vannak és reméljük azt, hogy az elkövetkező napokban, hónapokban jó híreket kapunk önöktől. Másodszorban. Ami az elhangzott témát illeti, a puding próbálja az evés. Jó az, hogyha az átfogó megközelítés témájában sikerül megegyezni, de aztán végül is a napi gyakorlatban nyilvánul meg az, hogy az elv működik-e, vagy pedig nem. Nem akarok azokhoz tartozni, akik dokumentálják már, vagy előre könyvelik a különböző konfliktusokat. De ami a humanitárius segélyeket illeti, azt, hogy milyen repülőgépek szállítsák, stb. stb., hogy kiszállhat ecoflightokra, ez, ez, ezek mind-mind vitatott kérdések, napi szinten foglalkozunk ilyen vitás kérdésekkel. Nem mondhatjuk azt, hogy mindenben meg egyetértünk. Persze, egyetértünk, amely együtt kell működnünk, egyetértünk az általános átfogó megközelítésben, de egyébként minden egyes lépést külön kell megvizsgálnunk. Antoine Gerard beszéltek az ENSZ rendszerben az integrált missziós rendszerről. Biztos vagyok abban, hogy a az ocsában is ugyanúgy zajlanak a viták, mint nálunk. nincsen harmónia, nem, nem, itt igazából harctérről van szó, ezen próbálunk gondoskodni arról, hogy a humanitárius segély mellett biztonságunk is legyen, mert erre szükség van. Az integrált szomályai misszióval ezért nem értettem egyet, mert úgy értettem, hogy ami ott volt, az kicsit túl messzire ment. Én megpróbáltam uh, elejét venni a dolognak, de nem sikerült, Antoánnak sem sikerült elérni ezt. Beszéljünk nyíltan erről. Napi szintű harcról van szó. Catherine, én azt mondanám, hogy igen, ügyelnünk kell arra, hogy jobban meg tudjuk, előre tudjuk jelezni a különböző katasztrófa helyzetek kialakulását az a kérdés, hogy jobbak vagyunk-e, mint amilyenek voltunk Ugandában, hát nem tudom. Abban reménykedem, hogy a külügyi szolgálattal, illetve azzal, hogy a tudást most már kollektíven megosztjuk egymással, kicsit jobbak leszünk ebben az előrejelzésben. Mali eh, esetében, eh, Dél-Szudán és eh, a közép-afrikai köztársaság esetében nem voltunk annyira jók. Krisztalina jó néhány jelzést vett, már nagyon korán elment, elutazott a közép-afrikai köztársaságba, megelőző diplomáciát alkalmazott. Ha most megnézzük, hogy mi van Nigériában, erre is odafigyelünk, nem tudom, hogy mi lesz a következő léptés, lépés, de azért most jobb eszközeink vannak, mint öt évvel ezelőtt voltak. Görenz úr talán ez azért egy kis pislakoló reményt jelent az ön számára, még ha nem is nagyot. Mm, a végén még valamit szeretnék elmondani. Ezek nagyon-nagyon bonyolult viták során a lényeg az, hogy az egyes szereplők a mandátumukat tartsák magukat, hiszen az akkor válik bonyolult a helyzet, hogyha én diplomáciai munkát próbálnék megvégezni, illetve a diplomaták humanitárius munkát. A diplomaták csak akkor beszélnek humanitárius kérdésekről, ha azt egyeztették velem. Mindenki tartsa magát a mandátumához. Ha valaki biztonsági műveletek, hát, műveletek elvégzésére hivatott, akkor az ahhoz tartsa magát. És kor... Köszönöm. Most megadom a szót Boroszki úrnak. Implementation of the, of the follow-up. I mean, we have... A follow-up végrehajtásával kezdeném. Hát azért nem lehet mindent egyik pillanatról a másikra elvégezni nehézsége, a nehézségeket le kell küzdeni, a frusztrációt is. Hát ugye most a Kongóba kell mennem, akkor nem mehetek Ecoflight-tal, ez rendben, repülővel rendben van, akkor találok majd valamilyen más módot. A problémákat nem kell eltúlozni, azért vagyunk ott, hogy a problémákat megoldjuk. A humanitárius közösségek feladata jól meghatározott. És ez nem azt jelenti, hogy valakitől parancsokat fogadnak el. Nem, nem politikai vagy katonai parancslánctól kapják az utasításokat. Jó, hát ott van az uniós delegáció, de ennyi. A, a humanitárius közösségek fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban, hiszen a humanitárius szervezetek sürgetek bennünket, hogy tegyünk valamit dél, a, a közép-afrikai köztársaság esetében, viszont Líbia esetében nem történt semmi. A ö, líbiai közösség azt mondta, hogy tartsuk magunkat távol, így aztán távol tartottuk magunkat. Ilyesfajta ö, példákat kell mindig figyelemben vennünk, szem előtt tartanunk. Ami az ezt tapasztalatát, gyakorlatát illeti, hát itt most én igazából csak ö, a saját gyakorlatomat nézhetem. Azt láthatom, hogy az ensz belül nagyon sok ENSZ ügynökség szeret részt venni a munkában. Mi, mi a válságkezelő ö, ö, munkát végzem, ha New Yorkba megyünk, akkor ö, a tárgyalóasztalnál a DPA, az OCSA és más szervezetek ülnek, és minden ilyen szervezet szeretne részt venni a munkában. Ezen válságkezelő platformban mindenki részt szeretne venni. A megelőzés tekintetében azt mondhatnám, hogy hát szeretnénk a helyszínen jól jelen lenni, kordában tartani a helyzetet. Egy kísérleti projektünk is volt Lisa Helsonnal, és más régiókra is kiterjesztjük majd ezt. A nemzetközi közösség, valamint az Európai Unió a ruandai ügyből levonta a ö, következtetéseket. A felelősségünk védeni, ez az elv, és ezt mindannyian aláírjuk. Ez az egyik olyan elv, amelyet a külügyi lépéseinkben támogatnánk. Ami a közép-afrikai köztársaságot illeti, amikor tava, tavaly valamikor októberben, novemberben megemlítettük a helyzetet, akkor már beszéltünk a népírtásról, és be is bizonyosodott, hogy ez zajlik. Sikerült felgyorsítani a folyamatot, és így jutottunk el a mai napig, a mai naphoz. és most már az ENSZ és az Európai Unió humanitárius szereplői is jelen vannak. Köszönöm szépen, most pedig Sikasszony kap szót. Um, Lenne néhány megjegyzésem röviden. Örülök annak, hogy a különböző szereplők tartsák magukat a mandátumukhoz, téma újra és újra felbukkan. Most már négy-öt éve beszélünk erről, és ezért is fontos, mert úgy látszik, hogy ez továbbra is fontos. Kortez úr, ön tökéletes példát adott arra, hogy a kommunikáción belül hogyan lehet félreérteni egymást. Beszéltünk a humanitárius segély és a humanitárius intervenciók fogalmáról. Nagyon fontos meghúzni az ezen fogalmak közötti vonalat. Viszont a humanitárius munkát végző személyek számára ez nem mindig világos. Néha civil lépésekről van szó, néha katonai lépésekről van szó, és ezért olyan fontos a kommunikáció. Világossá kell tennünk azt, hogy mi számít humanitárius tevékenységnek, és melyek azok a tevékenységek, amelyek a hozzáférést, valamint a védelmet támogatják. Egy másik kérdésről is beszélni szeretnék. Ami a korai tervezést illeti, Csádba küldtünk egy uniós missziót, és akkoriban volt egy adhok tervezés, bevonták a lakosságot is. A civil szervezetek örülnek annak, hogy a biztonsággal foglalkozunk. Viszont kérdés, hogy a helyszínen mekkora a katonai jelenlét, mert ez akkor már a civil szervezetek számára nagy kihívást is jelenthet, hiszen szükség lesz koordinátorokra is. A jövőben is szükség lesz ilyenekre. A kérdés az, hogy a humanitárius szereplők hogyan vesznek majd részt a munkában. Ha megnézzük most a franciákat, nagyon sok francia civil szervezet jelen van a közép-afrikai köztársaságban. Ügyelni kell arra, hogy a biztonság tekintetében is az információ csere adott legyen, és a lehető leghamarabb tárgyalni kell egymással. Ezért olyan fontos az, hogy a humanitárius és a katonai oldal egyeztessenek egymással. Köszönöm szépen. Most Zsirár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy amit Görenz úr elmondott, az valóban az aggályunk központi kérdése, hogyan lehet a drámai, katasztrofális helyzetet megelőzni. A humanitárius munkások hívják föl a figyelmet, a közvélemény figyelmét és a politikusok figyelmét. A politikai döntéshozók ritkán váltják föl ezt a sorrendet, és veszik át a humanitárius figyelemfelkeltők helyett a szerepet. Azok a példák, amelyeket Göránsz úr említett, mai napig bizonyítják számunkra, hogy akár Ruandáról szóljunk 20 évvel ezelőtt, akár ma a közép-afrikai köztársaságról, a humanitárius dolgozók azok, akik hallatják a hangukat, és hívják föl a figyelmet a drámai helyzetre. És Georgieva biztos asszony és Amos asszony, és már hat hónappal ezelőtt ellátogattak oda, és csak most ült össze az a konferencia, amely a Közép-Afrikai Köztársaság sorsáról kíván eszmét cserélni. Az átfogó megközelítésnek az lenne az előnye, hogy gyorsabb válaszadással szolgálhatunk, és most valóban a humanitárius dolgozók és szakértők felhívását kívánjuk követni politikai felelősséget kell biztosítani, hogy elkerülhessük, hogy olyan emberi tragédiák és sorsok ö, ö, nehézségeivel, problémáival küzdjünk meg a jövőben, mint ma, például Szíriában. A humanitárius szakemberek, a diplomaták munkája, általában a tagállamok és az Európai Unió feladatai is mind-mind felelősséggel bírnak, és amennyiben ezt a felelősséget megbontjuk és közelebbről vizsgáljuk meg, valóban mérhetővé kell tenni azt, hogy a felelősség végrehajtása megtörténik-e. Mi, a humanitárius közösség rendszeresen ö, górcső alá kerülünk. Jól végeztük el dolgunkat. Mechanizmusokon keresztül megvizsgálják, hogy a segélyt, amelyet a, a segélyezettekhez el kell juttatnunk, a donorországok eljuttatták-e. Szeretném, ha egy ilyen mechanizmus létezne a politikai döntőshozók számára, és ha őket is gorcsú alá vehetnénk, hogy amit ígértek, azt betartották-e olyan politikai krízisek esetében, amelyek valóban akuttá váltak. Amennyiben ezen comprehensive approachnak hála úgymond olyan kritériumokat, benchmarkokat lehet meghatározni, amelyen keresztül egy politikai menetrendet, ütemtervet végrehajtásában is megvizsgálhatunk, akkor én már nem keltem föl hiába. Az ECO kollégán Klaus kolléga is elmondta, valóban az EN szintjén, az EU szintjén is kötelezettséget vállaltunk a konzultációra, de a konzultáció nem feltétlenül integrációt jelent, nem is biztos, hogy átfogó megközelítést jelent. Miért konzultálunk? Azért, Popovski úr, úgy gondolom, hogy nem akarjuk azt, hogy a politikai döntések veszélybe sodorják a humanitárius fellépést a terepen. A líbiai vita érdekes, egészséges vita volt, mert most először végre, végre valahára ö, úgymond udvarias, de mégiscsak konfrontációval teli volt az eszmecsere, és hála ezen konzultációnak sikerült így eljárnunk. Nem átfogó folyamaton keresztül, hanem így. Most megint Görenc úrnak adom meg a szót, aztán átadjuk a második panel résztvevőinek a szót. Azon válaszok után, amelyek mögött bizonyára jó szándék húzódik meg a válaszadók részéről, engedjék meg, hogy még mindig azt mondjam, hogy mégis eltűnődöm azon, hogy képes-e a politikai szféra arra, hogy a mandátumot végrehajtsa. A közelítés, a megközelítés. Budroszkáli ebben nulla volt. Kofi Annan nulla volt ebben az ügyben én nem is az Európai Unió országairól beszélek, akik még inkább süket fülekkel hallgatták a segélykérő hívást. Egyszerűen csak ö, ö, páváskodtunk, hogy milyen jók vagyunk Ruandában, és semmit nem tettünk. A politikai felelősség ö, e, elszámoltathatósága nem valósult meg. Valami engem nagyon meglep. Az pedig az, hogy nem beszélünk előről, elő, eleget a mm, rendőri erőkről, hiszen belpolitikai problémák szülik ezen rendfenntartási problémákat, amelyekről most beszélünk általában. Ehhez az igazságszolgáltatás és a rendőrség is hozzájárul mi is küldjük a katonákat a világba, ki miért, mert nincs elég rendőrünk. Azt gondolom a rendőrség kevésbé zavarná az olyan országokban részvételével, fellépésével a helyzetet, mint mondjuk a katonák. Miért ne lehetne mondjuk belső konfliktusokra olyan megoldást találnunk, amelynek mondjuk az vívői a rendőrök lennének a terepen? Ilyen szempontból talán igen nagy hiányosságot lehetne pótolnunk. Én még mindig szkeptikus vagyok. Az biztos, hogy teljesen kiábrándított engem a 80-as, 90-es évek politikai ö, tehetetlensége, különösen amikor a ruandai népírtásról beszélünk. Köszöni az elnök asszony a gyümölcsöző és építő vitát, legalábbis reméli építő jellegű vita volt ez. Elnézést kérek, mondja elnök asszony, el kell, hogy hagyjam a termet, de jó kezekben hagyom önöket. Noizer úrnak adom meg a szót, és köszönöm az eddig elhangzottakat.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 So we, ladies and gentlemen, we come to the uh, second part now. Before proceeding to the second Most kezdjük meg a második panel munkáját. Szeretném Georgieva biztos asszonyt üdvözölni. Ő most érkezett a külügyi tanács üléséről. Egy kicsit módosítottuk uh, az ütemtervünket, tájékoztatót uh, fog tartani és azután kérdésekre és válaszokra lesz lehetőség. Ezután kezdjük majd csak meg a második panelbeszélgetést. Üdvözlöm, biztos asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtak engem ide, és lehetővé tették, hogy én legyek a híd két panel között. Az egyik a szakpolitikáról, másik pedig a végrehajtásról szól. Ebben az áthidaló szerepemben úgy gondoltam, hogy nagyon fontos volna néhány példát felhozni arra, hogy hogyan hagyjuk végre az elveken alapuló megközelítést, és ez hogyan különbözteti meg a mi munkánkat. Klaus-tól is hallották már, hogy a, az átfogó megközelítés keretében nagyon jó megoldást találtunk arra, hogy hogyan kapcsolhatjuk össze a humanitárius segítségnyújtást és segélyeket más eszközökkel. Három szóban ennek a definíciója, hogy in, but out, belül, de kívül. Remélem, hogy ezt mindenki megértette, és azon dolgozunk, hogy végrehajtsuk azokat a precedenseket, amelyek azt illusztrálják, hogy mit jelent a semlegesség, a függetlenség és a részlehajlás nélküliség pártatlanság definíciója az Európai Uniós szakpolitikai keretek között, illetve másokkal együttműködve a politikai, a katonai és a fejlesztési oldal között. Because of respect to the principles. Abból indulok ki, hogy az elvekhez kapcsolódóan az humanitárius segélynyújtás hozzájárulhat a stabilitáshoz és a fejlődéshez Enélkül a szempont figyelemben vétele nélkül viszont nem járulhat hozzá ehhez a célkitűzéshez. A szenvedést kívánjuk csökkenteni, és ebben pozitív szerepet játszhatunk, és abban is, hogy kidolgozunk bizonyos célkitűzéseket, amelyekben osztozunk már szereplőkkel, és hogyha az elveket viszont nem veszük figyelembe, vagy nem tartjuk be, akkor elvesztjük azt a lehetőséget, hogy ilyen pozitív szerepet töltsünk be. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy a humanitárius segélynyújtás nem helyettesítheti a politikai megoldásokat, nem kompenzálhatja a politikai kudarcokat. Tehát nem csak az ilyen célkitűzéseket kell figyelembe vennünk, ez nem elég, hogyha ezeket megfelelően végrehajtják politikai szintéren is, és a gyakorlatban is, akkor jelenhetnek csak meg azok az eredmények, amelyekre számítunk, vagyis hogy csökken az emberi szenvedés mértéke. Természetesen Mindez nagyon szorosan kapcsolódik eh, a politikai megfontolásokhoz is, és eh, humanitárius szempontból a politikai helyzet nagyon nyugtalanító. Szíriában is azt látjuk, hogy eh, kudarcot vallanak azok a szereplők, akik politikai megoldást kívánnak találni. Ennek nagyon súlyos humanitárius következményei vannak. És sokszor halljuk azt, hogy olyan elvárások fogalmazódnak meg, hogy több humanitárius hozzáférésre volna szükség. Ez a bizalom kiépítéséhez vezetne és segítené a politikai közelítés folyamatát. Ez nagyon fontos ügy, ebben a humanitárius közösség egyértelműen megfogalmazta álláspontját. Igen, több hozzáférést szeretnénk, és hogyha ez hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb lesz a nyitás a politikai tárgyalások felé, akkor annál jobb. De nem szabad a humanitárius segítségnyújtást túlszulejteni, vagyis hogy túlsza legyen a katonai helyzetnek, vagy a politikai helyzetnek. Szíriában is azt látjuk, hogy katonai eszközként használják azt a megjelenő szükséget, hogy humanitárius segítségnyújtása van szükség. Szíria esetében ezen nagyon el kell majd gondolkodnunk a jövőben is, és ez is azt mutatja, hogy mennyire komplex a kapcsolat a humanitárius segítségnyújtás, a semlegesség, a függetlenség, illetve a politikai dimenzió között, amikor a politikai szereplők kudarcot vallanak, de remélhetőleg ez a folyamat most majd megfordul. Évek során bizottságként mindig azon dolgoztam, hogy bizonyítsuk, mi az értéke ezeknek az elveknek. Néhány gyors példát szeretnék is mondani a saját munkámból, amely alapján továbbra is védelmembe venném az elv alapú megközelítést a humanitárius segélynyújtásban. Az egyik első tapasztalatom Jemenben volt ezzel kapcsolatosan, amikor pontosan a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség miatt Guterres kollégámmal voltam ott, és szerettünk volna arra tárgyalni, hogy az ország északi részén a huti által ellenőrző területen hozzáférést biztosítsunk az humanitárius segélyekhez. Ez nem kapcsolódott semmiféle politikai napirend a humanitárius szervezetek részéről, de nélkül, nélkülük a hutik sem fogadták volna el a mi látogatásunkat de mivel elsősorban a humanitárius megközelítéssel foglalkoztunk, segítünk, szerettünk volna segíteni a lakosságnak, találkozhattunk a húti vezetőkkel, és tárgyalhattunk velük, hogy az ICFC és a partnerei hozzáférjenek ehhez a térséghez, bejutást kapjanak, és 300 ezer ember számára sikerült segélyt eljutatnunk, sokak számára ez élethalál kérdése volt Kirgizisztánban, ahol szörnyű etnikai összecsapások zajlottak, kirgiz és üzbék etnikumú lakosság között. Néhány nap alatt Üzbegisztánban több ezren kellett, hogy meneküljenek, és három méteres árkotástak a határon akik maradtak Osban és a környékén, többször elmondták nekem, hogy nagyon hálásak vagyunk a pénzügyi támogatásért, de főleg azért, mert a támogatás miatt itt vannak az, azok, akik vöröskeresztes kabátot hordanak, vagy ENSZ mellényt, és ők reményt adnak nekünk, hogy remény van a stabilitásra, még akkor is, amikor a golyók fütyülnek el a fülünk mellett. Én meg is tartottam néhány lövedéket ebből a térségből, hogy emlékeztessen mindig arra, hogy ez az elvalapú megközelítés életeket menthet, és leállíthatja ezeket a lövedékeket. Ezeknek a partnereknek a jelenléte önmagában hozzájárult ahhoz, hogy több eh, ezer ember számára megteremtsük a biztonságot. Meggyőződésem, a Malin, a, az elefánt csontparton és most a közép-afrikai köztársaságban szerzett tapasztalataim alapján, hogy a humanitárius közösség pontosan azért, mert jobban tolerálja a bizonytalan körülményeket, ezeken az elveken alapul, a függetlenség, a semlegesség és a pártatlanság elvén, és pontosan ezért tudtunk ott segíteni, ahol a fejlesztési erők nem lehettek jelen. Mali északi részében, vagy Elefántcsontparton, most pedig a közép-afrikai köztársaságban állnak elő ilyen helyzetek, mivel ott vannak a humanitárius segélymunkások, még a legelvetemültebb harcosok is lehetővé teszik, hogy ők elvégezzék a munkájukat. És ez oda vezet, hogy ezt a nagyobb kockázattoleranciát aminek az alapja az elvek tiszteletben tartása. Tehát ez lehetővé teszi, hogy most alapvető szolgáltatásokat nyújtsanak, vagyis a korai rehabilitációt, illetve a fejlesztési műveleteket megkezdjék. 23 millió eurót fordítottunk erre Maliban a vízhez, áramhoz való összeforrá, össz, hozzáférés, egészségügyi, oktatási szolgáltatások újra indítása. Ez hozzájárul az, hogy visszatérhessen a lakosság. Ugyanígy történt Elefántcsontparton is. Létrehoztuk az úgynevezett eh, átmeneti partnerséget. Több millió euró, eurósnyi segéről beszélünk, és az alapvető szolgáltatásokat eh, vissza tudtuk állítani a humanitárius szervezetek segítségével. Ma volt egy sikeres találkozó a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatosan, ez személyes siker is volt számomra, illetve a csapatom számára nagy nap ez. A közép-afrikai köztársaság már nem nincsen elfelejtve, óriási segélyt sikerült juttatnunk ennek az országnak ebben az együttműködésben ezeknek az elveknek az alapján. Látom, hogy futok ki az időmből, úgyhogy még elnézést szeretnék kérni. Látom, hogy majdnem másfél perccel kifutottam már az időmből, de remélem, hogy ezek a példák, amelyeket elmondtam, arról beszélnek, hogy a politikát és a végrehajtást hogyan tudjuk összekötni. Köszönöm szépen, Georgia asszony. Nagyon érdekes volt a beszámolóját meghallgatni. Különösen az utolsó mondata ütött szöget a fejembe, mert beszélt a közép-afrikai köztársaság kérdéséről, és véleményem szerint ezen a héten Szíriával együtt talán ez a legfontosabb téma. Most megadnám a bizottság tagjainak a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony! Az előbbiekben egy másik témával foglalkoztunk az előző panelben, és az volt a benyomásom, hogy sokszor meg kellene politikailag állapotnunk arról, hogy közösen hogyan lépünk fel humanitárius beavatkozások során, hogy ezeknek az eredménye erőteljesebb legyen. De úgy gondolom, hogy szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy egy kérés feltegyek önnek. Sokszor a médiában azt halljuk, hogy egyébként ebben a bizottságban is ez a megbenyomásunk, hogy napról napra több téma merül fel az Európai Unió humanitárius segélynyújtásával kapcsolatosan. Különösen a közép-afrikai köztársaság esetében merülnek fel ezek a problémák, és ennek a bizottságnak eh, a segélynyújtás nagyon fontos prioritása. Szeretnénk eh, ezt a kérdést feltenni önnek, hogy hol vannak a problémák a kormányoknál, mert minket, eh, ezt a bizottságot nagyon érdekelne, hogy hol tudnánk segíteni fejlesztési bizottságkért azért, hogy ezeket a fennakadásokat megoldjuk, feloldjuk, és biztosítsuk a segélyek zöggenőmentes áramlását. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ricardo. Kressz asszony. Euh, euh, Köszönöm szépen. Igen, említette a közép-afrikai köztársaság esetét. Valóban ez nagyon aktuális kérdés, és különösen euh, érdekes ez számomra is. Franciaországból származom ugyanis, és ön is elmondta, hogy ma nagyon fontos nap van ezzel kapcsolatosan részletesebben el tudná mondani, hogy miért mondta ezt az Európai Uniónak, mi a szándéka a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatosan, Görönc úr? Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem nem lesz sokkal hosszabb. Múlt héten megkerestek minket olyan szakértők, akik humanitárius kérdésekkel foglalkoznak, és attól tartottak, hogy a humanitárius költségvetést erőteljesen megnyírbálják. Mi a helyzet valóban? Vannak költségvetési problémák? Úgy látom, bólogat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Cortez úr és Görenc úr kérdésére együtt szeretnék válaszolni, hiszen ugyanazzal foglalkoznak. A kérdés, hogy mivel is állunk most szemben? Egy flow problémával, egy pénzáramlási problémával, minden kötelezettségvállalásunknak eleget fogunk tenni. Múlt hét elején még voltak aggályok azzal kapcsolatosan, hogy talán nem tudjuk teljesíteni mindazokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek az említett határozathoz kapcsolódnak, amelynek a témája, hogy hogyan tudunk segíteni a válságokban érintett népességeknek. Ezt a kötelezettséget, kötelezettségvállalást teljes mértékben teljesíteni tudjuk, de valóban van egy flow management problémánk, illetve feladatunk. A költségvetési biztos és a költségvetési szolgálat ebben segítséget nyújt számunkra, hogy meg tudjuk oldani ezeket a fennakadásokat. Miért merültek fel ezek a nehézségek? Azért, mert nagyon egyszerűen tavaly egy nagyon kivételes évünk volt. Sokkal többet tettünk, mint amit a költségvetés összeállításakor terveztünk. Rekordév volt. 1 milliárd 353 millió eurót fordítottunk humanitárius segélyre, emellett mobilizáltunk más bizottsági erőforrásokat is, elsősorban a szíriai válsággal kapcsolatban, hogy az érintett közösségeket, Libanont és Jordániát is támogatni tudjuk. Csak hogy érzékeltessem, mennyire drámai év áll mögöttünk. Kuwaitba látogattam múlt héten a második humanitárius segényújtási konferencián. Az, hogy a bizottság mit tett a szíriai népért az előző konferencia óta, lenyűgöző. Kuwaitban 136 milliót vállaltunk, és egy milliárdot fordítottunk humanitárius segélyre, illetve stabilizációs erőfeszítésekre Jordániában és Libanonban, tehát hétszeresét fizettük ki a kötelezettségvállalásunknak. Aztán ott volt Dél-Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság és a Fülöp-szigeti katasztrófa. Az új költségvetési rend szerint önök is tudják, hogy nagyon szigorúan kezelik a kifizetési előirányzatokat. Éppen ezért ez nehézséget jelent számunkra, hiszen amikor a kötelezettségvállalásokat azonnal hónapokon belül végrehajtják, illetve egy éven belül végrehajtják, olyankor a kötelezettségvállalások magasabbak, mint a kifizetési előirányzatok. Na, ilyenkor van a probléma. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Két úton, módon. Az egyik az, hogy felülvizsgáltuk a tevékenységeink mindegyikét, biztosítandó azt, hogy a prioritást élvező tevékenységek teljes mértékben finanszírozásra kerüljenek, és hogyha van arra mozgástérünk, hogy a végrehajtást megkezdjük, ezt meg is tesszük, hogy illetve ha szakaszokra tudjuk ezt osztani, akkor így próbáljuk kezelni a cash flow-t, hogy aztán a későbbiekben érkező előrényzatokat is fel tudjuk használni. A második dolog, a költségvetési hatáskörünk vizsgálja azt, hogy át kell -e csoportosítani forrásokat más programokból, hogy a kifizetési előirányzatainkat növelni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy közösen sikerül majd végigvinnünk ezt az évet, de ezt a rendszer szintű problémát meg kell oldanunk, hiszen a kötelezettségvállalások és az előirányzatok nincsenek összhangban egymással, tehát a előirányzatok alacsonyabbak, mint a kötelezettségvállalások. Ha más programokban van egy olyan végrehajtási folyamat, amely hosszú ideig tart, például mondjuk több éven keresztül építenek egy országutat, és ilyenkor a kötelezettségvállalásnál sokkal később kerülnek a kifizetések sorra, de a mi esetünkben ígéretből nem tudunk gyógyszert venni, csak készpénzből, és úgy fogunk együttműködni a partnereinkkel, hogy megértsék, hogy milyen problémánk van, hogyan próbáljuk most megoldani, és remélem, hogy önökkel is együtt tudunk majd működni hogy ezt a rendszer szintű problémát meg tudjuk oldani, és a jövőben nem erüljön fel. Mert most nem lesz ennyire kivételes évünk. Évvégére én sajnos már nem leszek ennek a területnek a felelőse, de valós kockázatok vannak Úgyhogy én is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy megpróbálták tavaly megoldani ezt a problémát. Egy sürgősségi tartalékra tettünk javaslatot, hogy legalább a kötelezettségvállalásainknak lehet eleget tudjunk tenni, és az utolsó pillanatban ez a javaslat nem kapott támogatást, ezért merültek fel nálunk a pénzmozgásokkal kapcsolatos problémák. Tehát, hogyha valakinek, valaki számára ez érdekes téma, a rendszer szintű problémával megpróbálunk megoldást találni. Sok tagállammal egyeztettünk már. Az ezzel kapcsolatos tudatosságot, vagy az ezzel kapcsolatos ismereteket egy rendszer szintű megoldásba kell átfordítanunk, hogy ezt a problémát a jövőben el tudjuk kerülni. Valamilyen mértékben Görenc úr megoldást találtunk, de ez a megoldás nem tartó megoldás. Meg kell tudnunk oldani ezt a problémát, és a gyökerénél kell tudnunk megoldani, hogy a humanitárius segélyek területén jobban össze kell hangolni a kötelezettségvállalásokat és az előirányzatokat, pontosan azért, mert ilyen természetű a mi munkánk. Ami pedig a második kérdését illeti a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatban. Három dolog történt ma, ami egyébként nagyon jó hír. A szörnyű viszontagságokon keresztül ment emberek számára. A külügyi tanács úgy döntött, hogy támogatni fogja, hogy a tagállamok hozzájárulhassanak a biztonsági erőfeszítésekhez a közép-afrikai köztársaságban. Lényegében eh, ez azt jelenti, majd a részletek később jönnek, hogy az európai országok segíthetik Franciaországot eh, csapatokkal, illetve utánpótlással eh, üdvözöljük ezt a lépést, mert annyira súlyos a biztonsági helyzet, gyakorlatilag élve égetik el az embereket, macsetével szabdalják egymást, és ami még soha nem történt korábban, ez a vallási szekták közötti harc teljesen kicsúszik az irányítás alól. A második nagyon fontos és jó hír, hogy új átmeneti kormányt, illetve elnököt választottak, egy hölgyről van szó. Nem akarok senkit megsérteni, különösen nem a férfiakat, de ez nagyon jó hír, mert a nőkre jobban jellemző az, hogy békére törekednek. Remélem, hogy ez is hozzá fog járulni a békéhez. Ő egyébként Bangi polgármestere, úgyhogy van tapasztalata a közigazgatásban, Nyilván ez nem garantálja a sikert, minden esetre biztató fejlemény. A második körben, a második választási körben fordulóban nagyon nagy támogatást kapott, úgyhogy erős a mandátuma. A harmadik jó hír a humanitárius konferenciáról származik, ez ma délelőtt volt. 45 ország vett ezen részt, minden tagállam jelen volt, 18 tagállam pénzügyi hozzájárulással is élt, az Egyesült Államok, Japán is nagy összegeket ígért, illetve Kanada is. 35 nemzetközi szervezet vett részt, az ENSZ és különböző más szervezetek. A Világbank, a Afrikai Fejlesztési Bank is jelen voltak és a stabilizációs intézkedéseket nagyban eh, támogatni kívánják. A közép-afrikai köztársaság eh, ez eddigiekben 500, ezer, 500 millió eurót eh, kapott, 200-at humanitáriusra, 300-at pedig stabilizálásra. De nagyon fontos, hogy a stabilizálás legyen a megközelítésünk alapja, figyelembe véve az átfogó megközelítésnek az alapelveit. Of January as a turning point. Remélhetőleg január 20-ára mint jó emlékre fogunk visszatekinteni Közép-Afrika számára. Köszönöm szépen, biztos asszony, úgy éreztük, hogy mindenképpen meg kell adnunk önnek még ezt a plusz öt percet. Tényleg nagyon kevés időnk van, Görenc úr. Mégiscsak fontos számomra. Azt mondta ön, hogy 2013 rendkívül év volt. Mi úgy érezzük, hogy nem lesz mindennapi szokásos év a 2014-es sem. Szisztemikus problémára is utalt ön, biztos asszony, és számos olyan gyakorlatot érvényesített, amely rövid távon hozott csak gyümölcsét. Gyümölcs, sem gyümölcsöt, sem gyógyszert nem lehet csak ígéretekből venni, és az Európai Unióban ott van a beruházási bank, és az Európai Beruházási Bank az alapokat nem előlegezhetné meg, hogy az ígéreteket valóban gyakorlatra lehessen váltani, és gyógyszereket lehessen belőlük venni? hiszen a helyzet orvoslandó. Az ígéretek kevesek. Ha az EU ígéretet tesz, akkor valahol azon keresztül biztonságos helyzetet is kell a banknak hála, amely az Európai Unió és a tagállaminak tulajdonába tartozik, valahol meg lehetne ezt tenni. Beruházási bank közelítése kreatív módon, és így lehetne az ön ö, meggyőző erejével a szavakat gyakorlatra váltani. For the moment, for the moment. Egyelőre bízunk abban, hogy a négyes fejezetben az átcsoportosítás elegendő lesz a jelenlegi válságra de igaza van abban, hogy rendkívüli körülmények között kreatív módozatokra van szükség, hogy mobilizáljunk rendkívüli pénzeket is. Az állampolgáraink érdekét is szolgálja ez hiszen az, amit ott teszünk, az kevesebb kockázatot és veszélyt jelent majd Európára nézve. Az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban még nem gondolkodtam el, át fogok ezt gondolni. Elmegyek és megbeszélem ezt Hoyer úrral, aki a banknak az elnöke. Viszont azon már elgondolkoztunk, hogy az, amit bírságként versenyhelyzetek esetében kiszabunk, az vajon használható-e ilyen helyzetekre? Egyébként ezek a pénzek visszamennek a tagállamokhoz. Ha a tagállamok azt szeretnék, hogy Európa kollektív érdekeit védjük ilyen rendkívüli válsághelyzetekben, mint a szíriai helyzet, akkor dönthetnek úgy, hogy ezen pénzek egy részét átcsoportosítják, és humanitárius segélyre szánják, hogy humanitárius lépéseket lehessen ezzel elrendelni. Ez azonban a tagállamok döntése és azt kell megnéznünk, hogy ez vajon járható út-e. Én azt mondanám, hogy a pénz generáláson kell elgondolkodnunk, de oly módon, hogy ez a tagállami pénzügyi fegyelmet ne aknázza alá, és ne rójon nagy költségvetési terheket a tagállamokra. 1,7 milliárdnyi eurót gyűjtünk össze a bankoktól ennek a pénznek a töredéke is nagyon sokat segítene bennünket, nem engem személyesen, hanem az Európai Uniót humanitárius területen. Mindenesetre megfogadom a tanácsát, és megnézem, hogy a beruházási bankkal mit tehetünk. Köszönöm szépen, Görrensz úr, ezt a rendkívüli gondolatot, Ez nagyszerű, hiszen ezzel támogatni lehet a biztosunkat is. Reménykedem abban, hogy a közép-afrikai helyzetre világos válaszokat kaptunk, és elhangzottak olyan gondolatok is, amelynek alapján számba vehetjük, hogy milyen humanitárius segélyeket lehet még összeszedni. Köszönöm, hogy ide fáradt a mai napon. Most pedig következik a második panel. Szeretném kérni a felszólalóinkat, hogy fáradjanak ide. Elnézést kérek tőlük ezért a késedelemért. Remélhetőleg 45 percben meg tudjuk ezt szervezni.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 Okay. Yeah, so, welcome to our. Uh, Üdvözlöm Önöket a második panelbeszélgetésünkön. Gilles Henzolt, Jean-Philippe Ganassiát és elnézést, hogy utoljára mondom, tehát Szélén Miászt is üdvözlöm. Azt mondták nekem, hogy 7 percet kaphat minden felszólaló, ha nem bánják, és Hanszol úrral kezdjük. Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát meghívták, erre a beszélgetésre. Én a ö, konfliktus vezetekben végzett tevékenységünkről fogok beszélni, a védelmi tevékenységről, a lakosság védelméről, ö, továbbá beszélni fogok a támogatásokról is. A ö, stratégiánk arra, hogy kit közelítsünk meg, azt mondja ki, hogy a szükség helyzetben lévő lakosságot kell védenünk. Pártatlannak, semlegesnek és függetlennek kell lennünk. Lehet, hogy ez elméletinek tűnik, de munkánk során mindig ugyanazzal a recepttel dolgozunk. Megpróbálunk a lehető legközelebb kerülni a lakossághoz, és semlegesen függetlenül próbálunk meg dolgozni. Ezzel megszerezzük a konfliktus vezetekben a lakosság bizalmát, továbbá ez a bizalom segít bennünket abban, hogy elfogadtassuk munkánkat a nehéz helyzetben lévő lakossággal. A problémát az okozza, hogyha értetlenség alakul ki, azért, mert ilyenkor a stratégiánk is veszélybe kerül. Ami az ilyen félreértéseket, konfúziót illeti, három ö, példát vázolnék. Nem azt fogom mondani, hogy minden ö, lehetséges helyzetre kitérek. Három példát vázolok pusztán. Ezek olyan példák, melyek azt mutatják, hogy a nemzetközi humanitárius lépések eszköz a katonai, politikai, tágabb célok elérésében. Ilyenkor fennállanak a veszélye, hogy a, az olyan humanitárius szervezetek, mint például a Vörös Kereszt, már nem megtörtek a helyszínen, tehát a személyzetünk attól függetlenül, hogy a helyszíni lakosságból, vagy pedig nemzetközi más országokból érkező személyekről van szó, nehéz helyzetbe kerül. Egy ilyesfajta helyzet egy integrált megközelítés részét képezi, és ilyenkor olyan helyzetekről van szó, amikor például a katonaság bizonyos támogatási műveleteket akar végrehajtani. Afganisztánban volt ilyen, ilyen a helyzet, ezt mindenki ismeri a tartományi újraépítési csoportokat csapatokat. Ezek most már a programjaikat lezárták, befejezték munkájukat, de ezek olyan programok voltak, amikor volt katonai, politikai és technikai komponens is, a technikaiba a mérnökök, illetve az orvosok egészségügyi személyzet tartozott. A cél, a politikai cél világos volt, a központi kormányhatalmának a tartományokban való megerősítése volt a cél. Mi a helyszínen azt láttuk, hogy az ilyen mérnökök mondjuk a helyi közösség számára víz, vízzel kapcsolatos projekteket hajtottak végre, vagy volt az egészségügyi személyzet, amely orvosi feladatokat látott el de a különböző programok átfették egymást, mert ott voltak a humanitárius szervezetek, és az ő programjukat a katonai szervezetek programja átvette. És az ilyen átfedések miatt aggódunk mi. A másik példa az egy ENSZ integrált misszióra vonatkozik, már beszéltünk erről. Elhangzott az, hogy vannak olyan missziók, ahol a humanitárius személyzetnek sikerült kívül maradni a konfliktuson. Ez rendben van, de nézzük csak máshol a helyzetet. A kollégáim például Malin úgy érzi, hogy a helyi katonai szervezetnek nagyon erős a hatalma, és ők azok egyébként, akik a nagyon gyors eredményt megcélzó projekteket is végrehajtják. Itt is vízprojektekről van szó. És ez teszi zavarosan a helyzetet. A harmadik példa nem integrált megközelítés, de olyan projekt, amikor különböző szereplők vesznek részt egy projektben. Szomáliai példát tudok felhozni. Mi a kapacitásépítésben segítünk a mezőgazdaságban, a kórházi ellátásban, vagy pedig vízellátásra vonatkozó projektek végrehajtásában. De itt azért nagyon kényes területen tevékenykedünk, mert az Azsabab által ellenőrzött területeken mozgunk, és ott már tényleg élethalál kérdése az, hogy hogyan viselkedünk. Ezért a felfogást kell napi szinten ellenőrizni. Nagyon röviden pedig egy percben arról, hogy melyek voltak a következtetéseink. Hát sok újdonságról azért nem tudok beszámolni. Az első megjegyzésem az, hogy azt mondjuk, hogy egy kicsit távol tartjuk magunkat a politikai kezdeményezésektől. Ugyanakkor azonban bilaterális párbeszédet folytatunk az érintett felekkel annak érdekében, hogy a mandátumunk alapján járjunk el, de, és hogy emellett megmagyarázzuk a felfogást. Elmagyarázzuk azt is nekik, hogy mi miért nem képezünk részét az átfogó megközelítésnek. Az egyik következtetés talán az, hogy szükség van a nagyon jó koordinációs mechanizmusra. A Vörös Kereszt szeretne is ilyen mechanizmusokban részt venni, megfelelő módon a mandátumának megfelelően, néha csak megfigyelőként. De úgy gondolom, hogy ez, erre tényleg szükség van annak érdekében, hogy elkerüljük a problémákat. És talán az utolsó megjegyzésem az, hogy elmondom, hogy a politikai és katonai személyzet megfelelő képzése azok számára, akik az EU vagy az ENSZ részéről a helyszínen jelen vannak, kulcsfontosságú ahhoz, hogy kölcsönösen megértsük és kölcsönösen tiszteljük egymás mandátumát. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen ezeket a konkrét példákat. Most megadom a szót Ganassia úrnak, akinek nagyon gazdag tapasztalata van Csádban, Kongóban és még más afrikai országokban is. Köszönöm szépen, hogy volt katonai hivatalnoki minőségemben hívtak ide meg. Először a civil-katonai kapcsolatokra térnék ki. Ez a két világ két világ esetében feszültségek húzódnak, és ezt próbálom elmagyarázni. Amikor humanitárius térségről beszélünk, akkor mindenképpen azt is meg kell néznünk, hogy szabadságra van szükség a katonai hadtestek számára, ahhoz, hogy szabadon eljárjanak. És ha erre odafigyelünk, akkor sikerülhet előrelépnünk. Én azt mondanám, el, említették Csádot, mint esetleges benchmarkot, példát azok számára, akik a közép-afrikai köztársaságban mennek hamarosan. Ott sikerült, csátban sikerült a humanitárius szervezetek és a katonai szervezetek közötti egyetértést, bizalmat megteremteni. És ennek alapján sikerült aztán gyors eredményt hozó projekteket is lebonyolítani. Persze ez önmagában véve nem számít forradalminak. Mi azért voltunk ott, hogy a lakosságot védjük és a kollégáink Közép-Afrikai Köztársaságban ugyanezt fogják hamarosan megtenni. A nehézség az operatív műveletek során nyilvánul inkább meg. Az első nehézség előítéletekhez kapcsolódik. Nehéz, mert itt a pszichológia kerül képbe. Például Afganisztánt említhetném. Sajnos az ECO igazgatója most már nincs itt, de pont az ECO hivatalnokaival, illetve bizottsági hivatalnokokkal voltak nehézségeink inkább velük, mint humanitárius, mint például katonai szervezetekkel. A külügyminiszter, amik sem a humanitárius műveletről beszélt, hanem humanitárius válság helyzetek megoldásakor katonai erők bevetése, ez elkerülhetetlen. A közvélemény figyelembevétele rendkívül fontos, hiszen a közvélemény eh, számára magától értetődik, hogy ugyanakkor katonai és humanitárius jellegű fellépés történik. Mi néha előítéletesen vagy elvben kettős gondolkodást alkalmazunk, de a, az idő kezelése az másként működik a humanitárius terepen, amikor a szakpolitikai döntéshozók döntenek így. Persze, úgymond quick impact projekteket eh, nem eh, akartak eh, éppen, hogy mi azzal foglalkozunk. Rendben, én azt mondtam azoknak, akik így látták, hogy miért ne, de akkor kérdezzék meg azokat az önkormányzatokat, akik ilyen válsághelyzetben vannak, hogy ők szeretnék-e vagy sem hogy fellépjünk ilyen gyors módon. Magukról az ütemtervekről most egyetértünk, természetesen az elvek tiszteletben tartása mellett, Valahol ezen elvek terepen való alkalmazásakor attól szenvedtem, én mindig is tiszteletben tartottam, hiszen nemzetközi e, erőket képviseltem. A nemzeti erőknél e, tiszteletben tartjuk, de a magánvállalatoknál, e, biztonsági vállalatoknál szinte a jog alkalmazásán kívül így módon járhatunk el. Aztán magáról elő is szólnánk, hogy bizony vannak, akik ignorálnak és nem tudnak dolgokat. Négy évvel ezelőttre térek vissza. A humanitárius elveket sokkal inkább képezik a humanitáris elvekről a katonákat, mint mondjuk a humanitárius dolgozókat a katonai elvekről. Utolsó gondolatom az elvi kérdések. Igen, de más problémák is léteznek, és emiatt nehéz fellépnünk terepen nem csak nekünk, hanem a másik oldalnak is. Itt nem vagyunk egymás ellen persze először is én is utalok most erre, mindig is egyfajta defenzív módon tárjuk, védekezve, védve az elveket, a dolgokat. Nem, nem offenzív módon kívánok én előállni itt a dolgokkal, nem csak katona vagyok itt, de az elveket másként kell tudnunk győzelemre vinni. Ez egy folyamatos, állandó munkát igényel a dolgok soha nem úgymond betonba, kőbe vésve jelennek meg. Azon nagy válságok, amelyek az elmúlt 10-15 évben kitörtek, bizony volt sürgősség, fejlesztés, biztonság és haderők bevetése. Hogyha így kezeljük ezen komplex helyzeteket, talán egy kicsit előrelépést is tapasztalhatunk majd valami másról is szeretnék szólni, a kultúráról, tisztán eh, játékos oldaláról mm, beszélek, de a társadalom kultúrájáról szólnék. Nem régiben a kultúrák eh, eh, fényében a humanitárius fellépés címet viselte a konferencia. Hány-hány hibát követtünk el nem csak a nemzetközi, hanem a nemzeti erők bevetésekor is, amikor nem vettük figyelembe a helyi lakosság különböző élő kultúráit. És sajnos tudjuk, drámai módon láttuk nem régiben is azt, hogy bármilyen jó szándékkal lépjünk fel egy, adott országban, ha a helyi kultúrát nem veszük figyelembe, akkor bukásra vagyunk ítélve. Mikeleti úrra gondolok, a nyugatiasítás, és ő pedig a, a humanitárius segítségnyújtás nyugati jellegének megvonásáról beszél. L'aide humanitaire. Je regrette presque l'absence de, de, de, des honorables représentants du Parlement a Jordán parlament képviselői is bizonyára jól értették volna, mire gondolok, két dologgal végezném. Gondolataimat fejezném be. A mi úgymond humanitárius zubbonyunk az az, amelyet bemutatunk, de mindenek előtt igenis tisztelettel kell, hogy kezeljük a sérülékeny lakosságot. Akár katonaként, akár humanitárius dolgozóként lépünk föl. Remélem nem provokálok senkit, amikor azt mondom, hogy Brüsszelben, most nemrégiben láttam a Mars és Vénusz plakátot, ha a humanitáriusok, humanitárius dolgok, dolgozók Vénuszról jönnek, Marsról jönnek a katonák, de mégiscsak szeretik egymást. Thank you very much for... Köszönöm szépen az áttekintést. Köszönöm, hogy beszélt tapasztalatáról, melyet akkor szerzett, amikor még aktívan dolgozott ezen a területén. Ez jó vita alap. Most pedig Szelim Jáznak adok szót. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót, a, ö, megadták a lehetőséget, hogy a Care International is beszéljen itt. Hosszú tárgyalások végén tartunk, hosszú prezentációkat hallhattuk, megpróbálom azért én is megőrizni az önök figyelmét. Köszönöm, hogy ilyen későig itt maradtak. A Care International egy nemzetközi szervezet, mely humanitárius munkát végez 17 éve, jelenleg 80 országban vagyunk jelen, átfogó tapasztalattal rendelkezünk. Olyan helyzetekben, ahol különböző szervez, szereplők próbáltak meg átfogó megközelítést alkalmazni. Mi tudjuk, hogy humanitárius segély politikai napirendre tűzése milyen veszélyeket rejt magában. Másokhoz hasonlóan mi is üdvözöljük az uniós átfogó megközelítést. Egy olyanra van szükség, amely javítja a szereplők közötti koordinációt, valamint a tartós békét éri el és a közösségek számára a leghatékonyabb. Ha megfelelő módon hagyják végre, teljes mértékben tiszteletben tartják az érintett szereplőket és a szereplők mandátumát, mint ahogy ez ma már elhangzott, tehát ezek alapján sikerülhet közös célokat, békét, biztonságot elérni. Átugrok néhány dolgot, amelyről beszélni szerettem volna, hiszen sürget az idő. Ami a tapasztalatunkat illeti, az átfogó megközelítés tényleges végrehajtásából láthatjuk, hogy melyek a problémák, és ezért ajánlásokat teszek azért, hogy az uniós átfogó megközelítés ne veszélyeztesse a humanitárius szereplők munkáját, és hogy ténylegesen a biztonságot szolgálja. és azokat a közösségeket, akik nagyon érzékeny, sérülékeny kontextusban léteznek. Nagyon sok tapasztalatra kitérhetnék itt, konkrét tapasztalatokra. Konkrét példákat hozhatnék fel a kollégáim részéről is, mert én napi szinten hallok a tapasztalatokról kollégáktól, A humanitárius szervezetnél végzett munkám realitása ez. De azért be kell vallanom, hogy amikor én a kollégáimat megkérdeztem arról, hogy milyen példákat kellene itt megemlítenem, akkor a kollégáim nagyon-nagyon vonakodóak voltak. Nem igazán szeretik volna azt, hogy én konkrétan elmondjam azt, hogy a helyszínen mi történik. Hát ez nagy kár, de tudom, hogy az itt nagyon érdekes lett volna, és jó lett volna ezzel a prezentáció is. A kollégáim reakciója azonban mutatja, hogy miért is annyira kényes ez a kérdés. És ez is mutatja, hogy nekünk milyen érzékeny környezetben kell ügyelnünk továbbra is a jó hírnevünkre. súlyos veszélye lehet annak, hogyha nem megfelelő módon integrálják a humanitárius aspektust a politikai katonai stratégiákba. Ma hallottunk ezekről, élet-halál kérdésről van szó, élet-halál kérdésről a szobaforgó közösségek, valamint a személyzetünk és műveleteink számára is. Előfordulhat az, hogy akkor már nem tudunk hozzáférni a lakossághoz, vagy pedig bizonyos területekről ki kell vonulnunk. Ezek valós kockázatok és veszélyek. Elmondhatom, hogy ezek valós ö, veszélyek, és rendkívül ö, nagy veszélyekről van itt szó. Miért is? Már hallhattuk ma. Néhány kollégám beszélt is a felfogás kérdéséről. A humanitárius munkát végző személyeket semleges humanitárius szereplőknek kell tudni tekinteni. És nekik humanitárius elveket kell tiszteletben kell tartaniuk a humanitárius politikai és katonai napirendek és stratégiák közötti választóvonal elmosása jelenti az igazi problémát. Mondok is két példát erre, és elmondom, hogy miért olyan veszélyes ez. De részletekben nem fogok menni. Az egyik példa a következő. ha a politikai szereplők pénzügyi támogatást nyújtanak politi frakcióknak, politikai pártoknak. Az Európai Unió, valamint a tagállamok a konfliktus övezetek, övezetekben az ellenzéket támogatják néha. Ez hatékony politikai eszköznek minősülhet. Viszont ha ez a támogatás humanitárius segítség támogatás formáját ölti, és ezt nem humanitárius elveknek megfelelően osztják szét, akkor ez a felfogásra kihatással lehet, és a humanitárius szervezetek személyzetének a biztonságát is veszélyezteti. Hát nincs kiváló megoldásom erre a problémára, de van taktika, amit alkalmazni lehet a felfogásra kell ügyelni. A másik példa, amelyet szeretnék felhozni, ez az utolsó példám, az, amikor a politikai, katonai napirendet humanitárius támogatás finanszírozására használják. Civil szervezeti szempontból ez problémás. Nagyon sokszor fordult elő az a helyzet, hogy a donorok a civil szervezetekre nyomást gyakoroltak azért, hogy politikai álláspontjukat védjék. Itt jó példának hozható fel Afganisztán, de vannak más példák is. Afganisztánban és máshol is. Voltak olyan helyzetek, ahol a donorokat, ahol a donorok a civil szervezeteket arra bátorították, hogy részt vegyenek olyan projektekben, ahol politikai volt a cél. És ha egy civil szervezet ezt elutasította, más civil szervezethez fordultak. De nyilván a civil szervezet és általában véve az NGO ágazat is rossz hírnevet szerezhet ilyen helyzetekben. Az Európai Unió tagállamai néha politikai feltételekhez szabják a humanitárius segélyt. Például azt kérik, hogy szakpolitikai és biztonsági keretükhöz csatlakozzon a civil szervezet. A civil szervezeteknek a semlegességet kell biztosítani, hiszen csak így tudnak rendkívül kényes területeken dolgozni. Hát, és túl is léptem már az időkeretemet. Az ajánlásaim legnagyobb részét mások már elmondták, de hárman nagyon gyorsan tartsák tiszteletben a humanitárius elveket elvben és gyakorlatban, mert ez élet-halál kérdése lehet a humanitárius személyzet számára, de az ilyen övezetekben, szükséghelyzetben lévők számára is fontos. Emellett konzultáljanak a, humani- a civil szervezetekkel, legyen az uniós átfogó megközelítésről szóló közös nyilatkozatban szerepel az, hogy a civil szervezetet be kell vonni, de senki nem mondja ki azt, hogy a gyakorlatban az hogyan kell megtenni. Ezért kérjük azt, hogy legyen standardebb platform is erre végezetül. A szakpolitikai koherencia valamint azt, hogy a humanitárius elveket tiszteletben kell tartani, nem csak az Európai Uniós intézményekre vonatkozik ez, hanem a tagállamokra is. Ez elhangzott ma. Biztosíthatom önöket arról, hogy ez nem ö, feltétlenül ö, kap akkora figyelmet az uniós tagállamokban, mint kellene. Köszönöm. Uh, Köszönjük az előadóinknak, Görenc és tőlem is egy rövid kérdést szeretnénk most megosztani önökkel. Köszönjük. A vita természetesen túl rövid. Jó lenne folytatni lelkesen a három előadónkkal együtt az eszmecserét. Genesia úr is elmondta, hogy kicsit provokált gondolataival, még azelőtt, hogy ön elmondta volna, már én így éreztem. Átfogó jelleggel megértőnek kell lennünk az eko irányába. Az ekónak nem ugyanaz a problémája, mint a CICR-nek. A CICR reputációja, hírneve ismert mindenki számára. Semleges, részrehajlás nélküli. Az ajtók megnyílnak számára. Minden szervezett számára amely ilyen. Az Eko pedig még gyerekcipőben járó ifjú eh, EU ö, eh, ö, eh, szervezet. Az MSF, Médecins Sans Frontières, határok nélküli orvosoknál dolgoztam annó, és bizony tudom, hogy kopogtatni olyan országokban, ahol felkíván lépni, hát lehet, ugyanakkor a katonai fellépés előtt mindig hamarabb megnyílnak az ajtók, mint mondjuk az ECO előtt. Biztos asszonynak igaza volt, hogy kiállt az ügye mellett, és ezt meg is tette strukturális szempontból, kevésbé vetett, vetette meg lábait mondjuk azon fellépési területeken, mint mondjuk a katonai haderők. De az biztos, hogy minnyájunk elismerését eh, megérdemli Georgieva asszony. A katonáknak általában az a benyomásuk, hogy azért eh, küldik őket eh, terepre, hogy gyűlöljék őket, még a humanitárius dolgozókat azért, hogy szeressék őket. Mindenkinek joga van az elismeréshez azon elvégzett munkáért, amelyet a terepen végez. De nem lehet itt összekeverni a kettőt. Én tapasztalatból beszélek, mindkét funkciót betöltöttem, a katonai és humanitárius tárcát is vezettem, és igenis, tisztán e, el kell választani e két feladatkört, életeket kell menteni, de az biztos, hogy a katonák foggal, körömmel harcolnak a ö, részrehajlás mentes fellépésért. Ha ez pedig nincs így, akkor bizony a problémák ott már komolyak. Igen, jól értettem és meghallottam az igen szimpatikus, de mégiscsak provokatív jellegű gondolatokat. Elnök úr, választathatok? Először én is feltenném, ha megengedi a kérdést, aztán válaszolhat eh, Genessia úr. Ahogy ön is utalt rá, a gyakorlatban bizony probléma van gyakran a humanitárius segítségnyújtás és a katonai segítségnyújtás között. Nincs mechanizmus, lehet, hogy nem is szükséges ilyen mechanizmus, de hogyan próbáljuk eh, ezt a fajta eh, nehézséget feloldani? A humanitárius és katonai segítségnyújtás között húzódó feszültséget. Igen, rövid távon gyorsan kell döntést hozni a terepen, hogyan lehet a problémát megoldani e két típusú segítségnyújtás között. Katona és humanitárius között. Azt gondolom, hogy mindenkinek adjunk most három percet arra, hogy válaszadással éljen, esetleg megoldásokat próbáljon felvázolni. Ganesia úr, remélem ön nem úgy értette a gondolataimat, hogy a két elvet és a két fellépést keverjük össze. Nem. Kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymást, és így tudunk operatív módon fellépni a terepen, hangzott a válasz Görenc úr felé. Az elnök úr kérdése jelentős, fontos kérdés természetesen. A válaszom lehet, hogy kisé brutálisnak és túlzónak is a halhat hallatszik, de én Afganisztánban nem a lázadás elleni fellépést vezettem. Jobban ismerem viszont szóval a béke és polgári ügylet, ö, bevetéseket, vagy a békefenntartó erők bevetéseit. Az Eurofornál kérem, tegyék úgy, tegyék úgy, mint ahogyan eddig is, hogy mindenki maradjon a saját kaptafájánál. A katonáknak a biztonság szabatolását hagyják meg, mint saját kaptafát, és valahol cinikusan fogalmazok, de valóban mi a biztonság őrei vagyunk, és a lakosság is akkor lesz elégedett, hogyha a biztonságát szavatoljuk egy sajátos kontextusban. Néhány napon belül ugyanígy járunk el majd Közép-Afrikai Köztársaságban is. Elnök úr. Yes, asszony, tessék. Igen. Én azt hiszem, hogy már elmondtam, amit arról gondolok, hogy mi is vár ránk, mint feladat. Próbáljuk meg az ilyen válasz azok határok összemosásának elkerülését a humanitárius és katonai feladatok között. Ezt sok, sokan elmondták ma már előttünk, mindenki a saját mandátumát végezzel, az alapok biztosításakor, allokálásakor is legyen ez így. A valóság terepén is próbáljunk úgy fellépni, ahogyan a terep azt megkívánja. Rövid előadásomban is szóltam arról, hogy mennyire szükséges a koordináció, a struktúrált koordináció. Szükséges biztosítanunk, hogy a terepen minden szereplő párbeszédet folytat. Meggyőződéssel vallom, hogy erre szükségünk van megfelelő módon, tudatosan a katonai konvojokat is tiszteletben kell tartani, de azt jól kell végezni a helyi közösségek bizalmát élvezve. Párbeszéd, koordináció tehát a legfontosabb üzenet. Elnök úr, köszöni, és most az utolsó Hanszul úr. Ami a kérdést illeti Afganisztánnal kapcsolatban, nos, úgy gondolom, hogy az első megközelítés és az első válasz az igazán pragmatikus párbeszédben leledzik, amikor egy probléma van ott, hogy átfedések vannak a katonaság és a ö, ö, humanitárius erők között, a regionális parancsnokságon, együttműködést, kooperációt kívánunk kiváltani, és persze mindenről nem dönthetünk, sajnos, de igen pragmatikusnak kell lennünk, ha támogatni, segíteni akarunk, akkor azt mondjuk, hogy rendben, de akkor katonaként kell kiállni, nem pedig további konfúziót kelteni, hogyha egy kereszt kórházi személyzet egy faluba mm, megjelenik, akkor világosan kell látnia a helyi lakosságnak, hogy kik jönnek. Nem csak azt, hogy keresztesek, hanem azt is, hogy kik ők. Mert hogyha megint csak nem tiszta a kép, akkor a helyi lakosság fél és elutasító lesz. A pragmatikus megoldások általában ö, ö, olyan megoldások, amelyeket sikerül megtalálni a terepen, és kiegészítő jellegűek vagyunk, a katonai erő, az az egyetlen erő, amelynek képessége is megvan arra, hogy gyors válaszsal szolgálja. Mindig összetettebb egy konfliktusos terepen a megoldást megtalálni. Mondjuk úgymond egyszerűbb a helyzet, hogyha egy természeti katasztrófa sújtotta területen kell fellépnünk. A párbeszédben kell minél pragmatikusabbnak lenni. Elnök úr, köszönöm szépen mind a három előadónknak. A titkárságnak is, önöknek is, hogy a vitánk végéig itt maradtak a Deveszak Bizottság, sokkal érzékenyebben kezeljük ezt a kérdést, azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás, a politikai és katonai segítségnyújtás mennyire szoros szálakkal kötődnek egymáshoz, és itt a devében tudatosan kell ezt átlátnunk és támogatnunk kell elve, elvben a humanitárius segítségnyújtás, de érdekes volt, reméljük, érdekes volt, és számunkra szükséges is, hogy ezen gondolatokat, benyomásokat megoszthassuk egymással. Georgieva asszony is elmondta, ez egy nagyszerű nap volt a humanitárius segítségnyújtás számára. Köszönöm szépen, szép estét kívánunk mindenkinek. Thank you very much.